Bene. Köszönöm szépen. Akkor megkezdhetjük a mai ülésünket. Egy picit késve kezdtük az ülést, arra vártunk, hogy mindenki megérkezzen, vagy legalábbis a kollégáknak egy része megérkezzen. Kezdjük rögtön az első napi rendi pontunkkal, ez pedig a napirend elfogadására vonatkozik. Ez mindig benne van ugye a dossziéban, és hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Ahogyan azt a már a korábbi alkalommal elmondtuk. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a február 21 e ülésünk kettőröltük. Éppen ezért a szavazásra ma kerül sor, méghozzá 16 órakor, tehát délután. És a koordinátorok ülése pedig 17 óra 30-kor kezdődik. Két jelentésről fogunk ma beszélni, vagy illetve szavazni Csicsiszter úr jelentéséről. Ez az első, és aztán van még egy második is. A november 28-29-ei, valamint a december 17-18-ai ülések jegyzőkönyvei szintén ott találhatók a dossziékban, és hogyha ezekkel kapcsolatban sincsenek ellenvetések, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, vagy ezeket elfogadottnak tekintjük. Kezdjük is rögtön a kiegészítő kutatási programmal, az ITER-re vonatkozólag, és Remek úrnak adom meg a szót, ő fogja bemutatni ezt a témát. Öt percet adunk neki erre. Remek úr? Předsedkyně, eh, pokusím se. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom betartani az időt, ami rendelkezésemre áll. De hát nagyon élénk viták közepette élünk mostanában az Európai Uniós költségvetés összefüggésében, de nagyon röviden próbálok beszélni a témámról. Hangsúlyoznám, hogy az energiára mindig szüksége van az emberiségnek, volt és van mostanában, mostanáig. Az energia fogyaszt fogyasztás állandóan nő, fokozódik, és nincs annak jele, hogy a jövőben megváltozna ez a folyamat, ez a trend. Tehát kulcsfontosságú az emberiség számára, és fontos a fenntartható jövő szempontjából is, hogy elég energiára tudjunk hagyatkozni. Sokféle forrásunk van, sokféle választási lehetőség, ezért úgy gondolom, hogy megéri, hogy folytassuk tovább a jövőben is e, a magfúzió területén a kutatás, tehát a jelentésemmel kapcsolatos első vélemény cserében én azt javaslom, hogy a korábban kifejtett álláspontomnak megfelelően támogassuk a magfúziós programot általában, illetve a kiegészítő kutatási programot az ITER területén, és ezért a javaslatom a következő. Az ITER-t e, tekintsük a többéves pénzügyi kelet részének, és finanszírozunk abból, tehát két ok is szól emellett. Először is ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament hát nem veszíteni el ellenőrzését a program felett, és lehetősége maradna arra, hogy a gyakoroljon az ITER-re. Másodszor pedig a fent, tarthatnánk nemzetközi partnerként a hitelességünket más az ITER-re kapcsolatos érdekelt felekkel összefüggésben, most pedig a véleményükre vagyok kíváncsi. Köszönöm. Bene, grazie al collega Remek. Köszönöm szépen, Remek kolléga. Gardini kollégát kérdezem, hogy kíván-e szólni. Prego parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy rendeznem kell itt a soraimat, de még nem is volt alkalmam köszönetet mondani azért, hogy lehetőséget kapok Albertini árnyék előadó kolléga helyettesítésére ebben a fontos kérdésben. Szeretnék köszönetet mondani természetesen az előadónak is, az általa elvégzett munkáért. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kiinduló pontot jelent az általa elvégzett munka a további munkához, és mindenképpen előrelépésre számítunk. Meg vagyok győződve arról, hogy ez egy nagyon jó példa arra a hozzájárulásra, amit a nemzetközi együttműködésben a szakbizottságunk tud mutatni. A kiválósági programok eh, az iparban, az mérnöki tudományok területén és az technológia területén jelennek itt meg integrálva. Úgy gondolom, hogy Európának kulcs szerepet kell játszania ezen a területen. Az ITER projekttel tényleg egy kvantumugrást tudunk majd biztosítani, hiszen ez egy olyan program, amely nem csak alapvető fontosságú a kutatás szempontjából, hanem megpróbáljuk olyan technikáknak az ötvözetét előállítani európai eh, védőszárnyak alatt, amelyek biztosítják a szinergiát a kutatási kapacitásaink területén. Az állam és kormányfők már Beszéltek a finanszírozásról, és úgy gondolom, hogy a tagállamok is hasznosak látják, hogy befektessenek, beruházzanak ebbe a projektbe. A betervezett, átfogó finanszírozás, több milliárdról beszélünk, ez megfelelő. Úgy gondolom, hogy itt nem szükséges kitérnem a részletekre, de mindenképpen Szeretnék kiemelni egy más pontot, amelyekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy ezek különösen fontosak. Gondolok itt például a hármas cikkeire, amely számomra nagyon fontosnak tűnik. Egyet értek az előadóval abban, hogy esetleg itt részletekbe kellene mennünk, Nyilvánvalóan az előirányzott időtartamra betervezett költségeket eh, korlátoznunk kell azért, és a költségvetési előírásokat, alapelveket is be kell tartani. Nem szabad, hogy robbanásszerűen növekedjenek a költségek, és az előirányzott költségvetési keretet nem szabad túllépnünk. Természetesen a célidőszakot is figyelembe kell vennünk, és gondolok itt más eh, finanszírozási eszközökre is, amelyek esetleg biztosíthatják az ITER-ben rejlő technológiai potenciál kiaknázását. Fontos lenne, hogy a szakbizottságunk itt megfelelő felügyeleti funkciót, felügyeleti szerepet lásson el, és ellenőrizze a munkák menetét. Elnök, köszönöm szépen. Kuerosz Campos kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Az ITER az európai energiafelhasználás területén egy nagyon nagy lehetőséget jelent, hiszen a fejlesztésre, a kutatásra lehetőséget ad. Ezek a prioritásaink közé tartoznak, úgyhogy az ITER mindenképpen támogatnunk kell. Másodszorban azt is megjegyezném, hogy az ITER-t a többéves pénzügyi keret keretén belül kell megfelelően finanszíroznunk. A mi válaszunk igen. Mindenképpen az a többéves pénzügyi kereten belül kell a finanszírozást biztosítani az ITER számára. Nagyon valószínű, hogy az ilyen típusú projektek, tehát a nagyon nagy technológiai kockázatokkal is járnak, és ezért adott esetleg új pénzügyi problémákhoz eh, vezetnek. Más itt a helyzet, eh, mint például az olyan programok, mint a Horizon 2020 esetén. Tehát mindenképpen költségvetési mechanizmusokkal is biztosítani kell eh, a jogbiztonságot a projekt végrehajtása során. Az iter az Európai Unió költségvetéséből kell tehát finanszírozni, de csak azzal a feltétellel, hogy hogy az egy a fejezeten kívül biztosítják a finanszírozást ennek számára. És így akkor az egy a fejezetbe eső más projekteknek a finanszírozását nem fenyegeti ennek a projektnek a finanszírozása. Ez az, amit az Európai Parlamentnek a jelentés tervezete is megerősít. Köszönöm szépen. Turnovski kolléga. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Já také plně podporuji eh, stanovisko. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is teljes mértékben támogatom az előadó úr véleményét. Ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb kérdés létfontosságú érveket kell itt felsorakoztatnunk. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik már előttem korábban elmondták, hogy az ITER az egyik olyan kutatási program, amely ideálisan illeszkedik az EU feltételei közé. Nem lehetséges, hogy ezt a programot egy tagállam finanszírozza. Ez egy tudományos és pénzügyi szempontból nagyon-nagyon sok sokat követelő program, és azt gondolom, hogy ezért ez egy járó program kell legyen az Európai Unió számára, és nagyon fontos, hogy részét képezze a több éves pénzügyi keretnek. Van itt egy másik érv, melyet szeretnék felsorakoztatni. Szeretnénk előre megtervezni a programot, egészét annak az évekre előre, hogy garantálni tudjuk a tudományos és pénzügyi oldalon is annak stabilitását, ahogy azt meg Érdemli ez a program. Teljes mértékben támogatom az előadót, és várom már azt, hogy ezt a programot lássam olyan értelemben, hogy valóban eh, nagyon biztosan, szilárdan eh, lehorgonyoz a többi EU-s programmal kapcsolatban, mint az Galileo és mások, melyeket támogat. Köszönöm szépen, Szent úr. Köszönöm. Mészáros úr. <clears throat> Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és megtámogatni Gardini kolléganő véleményét, ugyanúgy Tosanovszki kollega véleményét is, és köszönettel az előadónak is a jó munkáért, aminek, amelynek a többségével én is egyetértek. Nagyon fontosnak tartom az ITER programot, és ezt a kiegészítő kutatási programot is. Amellett, hogy elengedhetetlenül fontos új energiaforrások felkutatása, ez más kutat, az ITER más kutatási területek is fejlesz majd a kvantumelmélet további alkalmazási lehetőségeinek terén. Ezért, ezért is tartom fontosnak, hogy ebbe valóban a pénzt investáljuk, amiből ugye soha nincs elég. Még az is, azt is jónak tartom, hogy a program, ez a javaslat maradéktalanul figyelembe veszi azokat az észrevételeket, amelyet a Horizont 2020 és az Euratom kutatás és képzési program előkészítése kapcsán jelentek meg a hatásvizsgálat arra a megállapításra jutott, hogy az ITER-hez társuló előnyök, amelyek egyensúlyba hozzák majd a projekt tudományos, műszaki és pénzügyi kockázatait, hosszú távon a fúziós energia kereskedelmi szintű hasznosításában, rövid távon pedig az iparra gyakorolt jótékony versenyképességi hatásokban térülnek majd meg. Különböző lehetőséget is megvizsgáltuk az ITER projektnek a többéves pénzügyi kereten kívüli finanszírozására. A tagállami hozzájárulásokból finanszírozott kiegészítő kutatási program létrehozása biztosítja elsősorban nemzetközi partnerink előtt a projekt folytonosságát és egyúttal az ITER megállapodás újratárgyalásával kapcsolatos komplex és több szempontból bizonytalan folyamatot is szükségtelenné teszi. Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív jó jelzés az összes partnerünk számára, és ezért folytatni kell. Köszönöm szépen. Grazie, la collega Car- Köszönöm. Kárvályó úr. Thank you, President. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és elmondom, hogy teljes mértékben egyetértek a kollégákkal. Az ITER egy nagyon fontos projekt, ez a legnagyobb Európa által vezetett kutatási együttműködés, amely a kutatóintézetek, vállalatok, egyetemek részvételével történik, tehát nagyon fontos, hogy hozzájáruljunk ehhez az értékről. Nincs tulajdonképpen itt egy olyan kérdés, ami legfontosabbnak tekinthető, mert az Európai Tanács jóváhagyta azt, hogy 7 milliárdot fordítsanak erre a célra, tehát ez volt a javaslat az Európai Bizottságnak, és tulajdonképpen fontos, hogy az ITER költségvetése, így megvan az európai tanácsi következtetésekben világosan megvan határozva a korábbi véleményükben, tehát a több éves pénzügyi keretek kapcsolatos jelentésben is az itri kapcsolatos véleményben az ITER-t az EU költségvetésébe helyeztük, tehát úgy gondoljuk, hogy meg kell védenünk az egységét az Európai Unió költségvetésének, de az MFF plafon fölé helyeztük, tehát ez az egy an kívül helyezkedik elő, és ez az előny a költség így túlép ezen a költség plafonon, tehát meg kell találnunk a pénzt, és az egy abban a Kozmoszban, a Galileóban is a szükséges összegeket biztosítanunk kell, tehát az egy a túlmegy ez, és ugyanakkor arról is gondolkodnunk kell, hogy van egy bizonyos alplafon, amit megfelelően szintén védelemben kell részesítenünk, hogy ne menjen ez a kárára más programoknak, amely az egyabban helyezkednek el. Ez nagyon fontos, az MF tárgyalásokkal összefüggésben nagyon fontos ez a kérdés, tehát mi azt is figyelemmel követjük, hogy a kollégák mit tárgyalnak a többéves pénzügyi keret tárgyalásai során. Fontos számunkra, hogy a fontos egyéb programokat is védelemben tudjuk részesíteni a 2020-as horizont Köszönöm keretében. Köszönöm. Köszönöm. Palácsik úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentéshez. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb célunk ma az kell, hogy legyen, hogy folytassuk ezt a projektet évek óta, hosszú évek óta azon vagyunk, hogy leküzdjük a gazdasági válságot. A közös energiapolitikának a hiánya pedig továbbra is akadályt jelent ebben a törekvésünkben. Úgy becsüljük, hogy az ITER projekt keretében megvalósuló reaktor minőségi szempontból előrelépést, egy ugrást jelent, úgyhogy azon kell, hogy legyünk, hogy folytatódjon ez a projekt. Ezen kívül azzal is egyet értünk, hogy az ott folyó kutató munka új tudományos felismerésekhez fog vezetni, illetőleg alátámasztja a meglévőeket. Úgy gondolom, hogy ezekkel az intézkedéseinkkel gazdasági területen is előnyökkel fogunk tudni majd számolni. Megfelelő mértékű finanszírozás nélkül nyilvánvalóan megvalósíthatatlan a projekt, tehát én támogatom az erre vonatkozó törekvéseket, és köszönöm szépen a jelentést. Köszönöm szépen, Madurek képviselő következő. Sí, muchas gracias, presidenta. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is köszönetet mondanék az előadónak. És nem is kívánok itt az ITER projekt jelentőségére utalni a továbbiakban, ami magától értetődő. Nyilván a mi álláspontunk az, hogy ez egy fontos projekt, ez az előttem szólók eh, elmondásából is kiderült. Egy dologra viszont mindenképpen kitérnék, amit Carvalho és Korájra kollégák már megemlítettek, nevezetesen a költségvetés kérdésére és a program finanszírozásának a több éves pénzügyi keretben való elhelyezésére. Ami itt elhangzott a szakbizottságban, eh, az szükséges és fontos szerintem is, ahogy azt Carvalho asszony is mondta, nevezetesen hogy a projekt finanszírozásának a biztosítása a következő több éves pénzügyi keretben, de az 1A fejezeten kívül történjen meg. Annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni, hogy a jövőben felmerülő plusz költségek kárt okozzanak, vagy csorbítsák a Horizon 2020-as projekt finanszírozását. Ugyanakkor a kutatási keretprogram keretében is lehetőségeink legyenek a finanszírozásra. Mindenképpen jó lenne, ha találnánk pótólagos finanszírozást, persze úgy, hogy ne sodorjuk veszélybe a Horizon 2020-as projekt finanszírozását. Most pedig Eller képviselő következik. Úgy gondolom, hogy nem szükséges megismételnünk, hogy a tudománypolitikai szempontból legfontosabb kutatási projektek közé tartozik az ITER, hiszen mindenképpen tudományos alternatívákat mutat fel. De hát ez még továbbra is csak egy kutatási projekt, tehát ami annak a finanszírozását, a finanszírozás kialakítását illeti, ott óvatosaknak kell lennünk, hiszen ebben az évszázados programban azért vannak bizonyos tudományos szempontból nem elhanyagolható kockázatok. Úgy gondolom, hogy ha mindezt figyelembe vesszük, akkor megfordítva a dolgot, azt kell, hogy mondjuk, hogy az iternek tényleg komoly dimenziókat kell öltenie, komoly formát. Az elmúlt években katasztrofális volt a programnak a menedzsmentje, és különböző visszásságok voltak például a közbeszerzési eljárások során. Találtunk egy olyan struktúrát, ami ugyan európai kompromisszumot jelent, de semmiképpen sem működik hatékonyan van, ugye maga a projekt az Dél-Franciaországban van, a igazgatóság a Spanyolországban, itt a bizottság és a tagállamok közötti együttműködés is kérdéseket vet föl bizonyos szempontokból, és kérdéses az eredménye. Tehát határozottan kell kijelentenünk, hogy vannak itt azért visszásságok is a projekt során világosan le kell szögeznünk, hogy a költségvetés általi 4 milliárd alatti finanszírozás egész egyszerűen komolytalan. 4 milliárdos eh, kötelezettségvállalásunk van a nemzetközi szerződésekből adódóan, függetlenül attól, hogy hogyan alakul a finanszírozás. Tehát, hogyha eh, ha a költségvetésben eh, helyezzük hogyha nem helyezzük el a költségvetésben a 4 milliárd finanszírozását, bárhol is történjen az, az az, hogy akkor annak az lesz a következménye, hogy nem lesz fedezete. A 2,4 milliárd nem garantálja a finanszírozást, tehát belátható, hogy ugye a hetes kutatási keretprogram kompromisszumához hasonlóan kénytelenek leszünk más fejezetekből elvenni a pótlólagos finanszírozást. De amire szükségünk van, az biztos legalább 4 milliárd. Tehát határozottan ki kell ezt jelentenünk, hiszen az, amit mi most teszünk, az nem más, mint a problémának az elhalasztása. A 4 milliárdot bevehetjük az egy fejezetbe, de akkor tudnunk kell, hogy más projektektől fogjuk elvonni a pénzt a következő időszakban. Vannak nemzetközi kötelezettségeink, a nemzetközi szerződésekből az a kötelezettségünk, hogy ezt a 4 milliárdot belehelyezzük a költségvetésbe, és ez nem fog, nem működhet, hogy csak abban reménykedünk, hogy majd az 1A fejezetbe valahol elássuk ezt a projektet, és akkor valahonnan majd csak leesik ez a pénz. Nekünk 4 milliárdos fejezet finanszírozásra van szükségünk, ezt biztosítani kell, és ez nem fog az 1A fejezeten keresztül fog működni. Köszönöm szépen. Andrea Karinyáni következik a bizottságtól. Igen, köszönöm szépen. Figyelemmel meghallgattam az összes észrevételt. Ezt szeretnék itt egy a bizottság nevében fontos kijelentést tenni, és ezt a közelmúltban tartott versenyképességi tanácson megismételte a biztos is többször, tehát a költség megfelelő keretek között tartása az elsődleges kérdés. Ezt, amikor az ITER irányító tanácsában az Euratom képviselői és ott van a bizottság képviselője, és ez mindig elhangzik, és a közelmúltban a nemzetközi partnerink felé is elmondtuk ezt. Az igaz, hogy fontos a, az e kötelezettség, a, ahogy már többször elhangzott, van itt egy nemzetközi kötelezettségvállalás, nemzetközi szerződés, ami köt bennünket, de ugyanakkor a híres 6,6 milliárdos költségvetésről szólva, itt a lényeg az, hogy a gépezetben további részeket nem vagyunk hajlandók befogadni, azért mert tulajdonképpen nem tudom, hogy ki hajlandó arra, hogy még egy euróval többet fizessen annál, amiben már megállapodtunk, és amit előre vetítettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remek úr kapja vissza a szót. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm az összes kollégának a vélemény nyilvánítást. Várom már, hogy a jövőben is együtt tudjunk működni és természetes reménykedem abban, hogy ezen a területen, ugyanilyen légkörben tudjuk tovább folytatni a munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Rivázsik képviselő, aki a zöldek részéről um, árnyékjelentéstevő, szeretne még hozzászólni, mert nem volt itt az előbb. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hát meghallgattam néhány kollégánkat, és egy kicsikét meglep, hogy finoman fogalmazzak, az, hogy 2001 óta az ITER költsége háromszorosára növekedett. Ugyanakkor. Ugye itt az önkéntes tagállamoknak kellene finanszíroznia ezt a projektet, és nem az EU-nak. hogy most itt az angolok a jettel, vagy a németek azok, ez ilyen, ebből a szempontból kevésbé fontos. Azután még ugye azt elmondtuk, hogy a 6,6 milliárdot nem szabad, hogy meghaladjuk. Ezzel kapcsolatban két dolgot mondanék el. Egyrészt, ami a stratégiát illeti, úgy gondolom, hogy hiányzik belőle az, hogy összehívnánk azokat a szakértőket, tudósokat, akik az ITER projektben részt vesznek, és tőlük kikérnénk a véleményüket, hogy mi a véleményük ennek az építkezés, ezzel az építkezéssel kapcsolatban. Ugye itt mindig csak a pénzről beszélünk, és a megvalósíthatóságról nem. 2050-ben hogy fog kinézni az energiaellátottság kérdése? Nos, hát az ITER az nem öm, elektromos áramot termel, csak öm, az, annak az alapanyagát, és majd amikor a kereskedelembe kerül az elektromos áram, akkor majd vissza lehet követni ennek a költség öm, vonzatát. Nem tudom, hogy ebből a szempontból ez jó prioritás-e, hiszen látjuk, hogy Görögország és mások részt vesznek benne, egyesek azt mondják, hogy csodálatos ez a fúziós energia, ez a jövő energiája, de hát itt azért rengeteg más megvaló, megújuló energiaforrással is kísérletezünk, és mi most tulajdonképpen csak erre adunk egy csomó pénzt, más módszereket pedig negligálunk, és azt se tudjuk, hogy valóban működik-e ez a rendszer vagy sem. akkor, amikor én az iter kapcsolatban kritikákat fogalmaztam meg, akkor nagyon nagy falakba ütköztem, mert úgy tűnik, hogy információkat nem is kaphatunk, éppen ezért igencsak aggaszt ez az egész projekt. Elnök, annyit mondanék a kollégáknak, hogy most különleges elbánásban részesítettük a kolléganőt, de akkor, amikor már lezártunk egy vitát, akkor nem fogjuk újra megnyitni. Úgyhogy ez most egy kivétel volt, ezt többet nem fogjuk megengedni, mert akkor, amikor valaki szeretne felszólalni, hát akkor jöjjön el időben. Rego. Eh, Remek úr. Köszönöm szépen. Hát csak szeretnék az utolsó megjegyzésekre válaszolni, amelyek eltértek attól, amit korábban hallottunk. Szeretném elmondani, hogy a jelentésem nem igazán a projekt lényegéről szól. Természetesen arról is vitázhatunk, de úgy gondolom, hogy az most nem a leglényegesebb kérdés. Persze beszélhetünk itt a különböző technikai, műszaki aspektusokról is, ez egy tudományos kutatási program, de szeretném azt megemlíteni, hogy ez a folyamat természetes folyamat, tehát itt e, a csillagok, illetve a, a, a nap e, összefüggésében e, beszélünk erről a folyamatról, és valahogy megpróbálja természetesen az emberiség ezt valahogy újra alkotni, tehát itt már a természet több milliárd éve él, és itt a részleteket nem szeretném megemlíteni, tehát vannak különböző magfúziós rendszerek, és a legnagyobb központ Kohomba található, ott voltam, meglátogattam, a cseh köztársaságban is vannak különböző központok, láttam sok ilyen berendezést, ezek támogató központok, támogató berendezések, ahol egyéb kiegészítő kutatási tevékenység folyik, abba az irányba tartanak, hogy a végső célt sikerüljön elérni, de részleteket nem szeretnék most itt fölvillantani, csak az utolsó szavakra szerettem volna itt választ adni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Remek úr. Most pedig a módosítások szakasza kezdődik. A módosítások beterjesztésének határideje február 28-12 óra, tehát dél. Most pedig a következő napi rendi pontunkra térünk rá, ami a belső energiapiac működőképessé tétele Buzek úr témája. Eh, Palitú. vous eh, Buzek? Thank you very much. Ah, Köszönöm szépen, itt vagyok. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Számomra ez egy eh, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a belső energiapiac eh, összefüggésében előadóként léphetek itt a színre. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, különösen azért, mert ez részét eh, képezi az egységes piacra, a második prioritásokat taglaló egységes európai piacra vonatkozó rendelet részét képezi, és hogyha megfelelően kívánunk lépni, akkor innen kell kiindulnunk, és ez tehát az egyik elsődleges kérdés az Európai Unió versenyképessége és növekedése tekintetében. A belső energiapiac megteremtésével a 2020-as stratégiát is segíthetjük, és olyan feltételeket tudunk teremteni, amelyek birtokában a válságot le tudjuk győzni. Ez nagyon fontos szintén. Négy pontban szeretném összefoglalni a véleményemet, mely általános vélemény ezzel a jelentéssel kapcsolatban, illetve közlemény a bizottság részéről. Az első pont, hogyan hozzuk létre a belső energiapiacot. Ahogy az áruk és szolgáltatások tekintetében az egységes belső piac létrejöhetett, ugyanúgy az energia belső piacnak is fogyasztóorientáltnak kell lennie, úgy kell tehát létrehoznunk, hogy az hasonló legyen ahhoz, amit az áruk és szolgáltatások tekintetében megalkottak néhány évtizeddel ezelőtt az energiapiacunk nyitott kell legyen a fogyasztók és az ellátók számára, és nagyon fontos, hogy biztonságos ellátás érvényesüljön, és jobb lehetőségek nyíljanak nekem, tehát az európai Uniótól kívülálló felektől függeni, és versenyképesség kell jellemezze, versenyt kell létrehozni. Valószínű, hogy alacsonyabb árakat kell létrehozni, és az alacsony kibocsátás szintű gazdaságot kell megalkotnunk a közös kutatás alapján. A 2000 20, a Horizon 2020, illetve az energia technológiai projektek segítségével jól szabályozott kell legyen ez az energia belső piac. Ez nem egyszerű, de javaslunk valami ilyesmit. Négy évvel ezelőtt a harmadik energia csomag fejeződött be 2009 áprilisában, és 2011 márciusa volt a határidő a végrehajtása, és a mai napig még sok tagállam nem hajtotta azt végre. Világos szabályokra van tehát szükség a különböző nemzeti szintű szabályozók számára, és le kell állítani a kormányok beavatkozását az energiaárak területén. Ez nem így van, ahogy jól tudom, 18 tagállamban, ott még mindig tapasztalunk beavatkozást az energia árak területén a kormányok részéről. Biztos, hogy ez a legsürgősebb probléma, de ez a tagállami döntés kérdése, és a mai feladatunk, felelősségünk az, hogy emlékeztessünk arra, hogy ez a kötelezettség teljesen világosan meg van határozva, hogy az harmadik energiacsomag összes pontját az gyakorlat részévé kell tenni. Utolsó pont, hogyan hozzuk létre az energia belső piacot természetesen jó kapcsolódási pontok szükségesek fizikai értelemben és technológiailag is az energia átvitel megfelelő kompatibilitásáról kell gondoskodnunk a fizikai összekötetések révén, de ez nem egyszerű az átviteli rendszerek, a gáz, illetve a villamosenergia területén. Nagyon sok pénzforrása van szükség. Később majd szólok egy-két szót erről a kérdésről. Mert az energiaszigeteknek is eh, véget kell vetnünk, az energiaszigeteknek, amelyek ott vannak az Európai Unióban. A kettes pont, a gyenge pontunk a mai világban, mai helyzetben, az általános eh, helyzet nem kielégítő, eh, sokkal többet kell elérni mint amit elértünk, tehát annak ellenére, hogy több mint tíz éve, egy évtizede kezdtük az <clears throat> elektromos energia és a gáz területén, nagyon sok irányelv és javaslat fordult már meg az asztalon. Melyek a legfontosabb gyenge pontok? ezt a jelentésben meg kell jelenítenünk, rá kell mutatnunk, az Európai Bizottságot támogatnunk kell abban az erőfeszítésében, hogy a gyengeségeket meg tudja haladni a legtöbb beruházás az energia területén nem a piaci erőktől, hanem állami támogatástól függ, és regionális, illetve nemzetpiacok megosztottak az egész Európai Unióban, más és más jellemzőket mutatnak ezek a piacok, és nem átláthatóak, a verseny, szabály, a verseny így korlátozott, és új belépők számára nem egyszerű a belépés. Bizonyos tagállamokban a gáz ár négyszer annyi, mint másod, azért, mert mi különálló szigetként élünk, az EU bizonyos területén sokkal alacsonyabb a biztonság egy területen, mint másod. Sok tagállamban a fogyasztóknak nincs lehetőségük arra, hogy az ellátókat, szállítókat kiválasszák Fontos az is, hogy az energiahatékonyságban nem igazán investálunk, illetve a megújuló energiák és a kogeneráció területén nem igazán történnek jelentős beruházások, mert a piac nem igazán veszi föl a rendkívüli jellemzőkkel rendelkező energia <clears throat> formákat most indítottunk a tanúsítások területén, de még nem fejeztük be a munkát, sokkal több lépést kell megtennünk. Nos, azt is ki kell hangsúlyoznunk a jelentésünkben, A következő az előnyök. Az előnyökről is szólni kell, alá kell húzni ezt, mint a mai helyzetben jelentkező gyenge pontok ellentétét. Tehát itt az alacsonyabb árak, az energiaköltségek jobb kézben tartása 13 milliárd euró EU fogyasztásra meghatároz, megtakarítható évente, hogyha egységes piacban gondolkodunk, és természetesen új beruházások ide vonzása, vállalkozások munka helyeket teremtenek, azért, mert 500 eh, millió fogyasztót kell kiszolgálnunk, ez egy csodálatos piac, és természetesen eh, az innovációra, technológiai újításokra is nagyon eh, oda kell figyelnünk. Az EU energia szállítóknak erősebb pozícióra van szükségük, mint a külső beszállítók pozíciója. Hogyha koordináljuk a beszerzéseinket, akkor ez így alakulhat, és természetesen a különböző ellátási kimaradásokat, zavarokat magunkat is ki tudjuk így küszöbölni. Az utolsó dolog, melyet megemlítenék itt, mi teendő 2014 2014 egy olyan időpont, amelyet be, be is kell fejeznem most már, ugye? Akkor még folytathatom? Tehát ez a javaslat, amelyet az Európai Tanács tett 2011. februárjában, ott 2010 milliárd euró irányoztak elő a beruházásra, ez rengeteg pénz, és ez a határon át nyúló kereskedést is elő irányozta, és stabil szabályozói keretet határozott meg. Vannak olyan részletek, amelyekkel részletesen nem foglalkozik az Európai Bizottság közleménye, és a hozzászólásom végén hadd mondjam azt, hogy nagyon nyitott vagyok a véleményeik, kételjeik, javaslataik előtt, együtt kell működnünk, és arra van szükségünk, hogy konkrét lépéseket tegyünk el téren. Az árnyék előadókkal az jelentés összefüggésében szeretnék együttműködni, azért, mert valóban egy jó minőségi jelentést kívánok összeállítani. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen most minden bizonyal a kollégák majd segítenek abba, hogy behozzuk a késésünket. Kampasz úr következik, Merkész képviselő helyett. Köszönöm szépen. Judit Merkis nevében szólalok fel, és azzal kezdeném, hogy megköszönöm a jelentéstevőnek a mostanáig végzett munkáját. Itt most természetesen nem a múltról beszélünk, vagy nem csak a múltról beszélünk, hanem arról is, amit a mai napon mondott a jelentéstevő, amivel majdnem teljes mértékben egyetértünk. A belső energiapiac az európai energiapolitika sarokköve, a versenyképesség, a nyílt piac, és a megújuló energiaforrások alkalmazása fontos elemei ennek a politikának. És a kis ö, mértékű ö, energia termelési módokra való átállás is fontos szempont, tehát ezeknek mind pozitív hatása lehet. Minden bizonyal támogatom azt, hogy az Európai Bizottság nagy fontosságot tulajdonít a belső piac számára ebből a szempontból a kis és középvállalkozásokra helyesi, helyezi a hangsúlyt, és az energiapiacon az aktív szerepüket próbálja ösztönözni az európai energiapiacon, például a holland piacon nagyon sok spontáni kezdeményezést láthatunk, arra vonatkozólag, hogy a háztartások saját energiaigényüket meg akarják termelni. És ilyen szempontból le is kell építeni azokat az akadályokat, amelyek a közös energiapiac megalkotása előtt állnak több mint 50 millió európai állampolgár képes lehet a jövőben saját energia számláját kielégíteni, és ugyanakkor megfelelő életszínvonalat is biztosítani magának. Hollandiában az energiaárak több mint 50%-kal csökkentek az elmúlt évben. Ugyanakkor nem látok elegendő javaslatokat arra vonatkozólag, hogy a fogyasztókat hogyan kívánják támogatni. Nem világos számomra az sem, hogy az Európai Bizottság mit is kíván tenni annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrásokat megfelelőképpen beépítse ebbe a rendszerbe. És ezen kívül a piac torzító hatások, a, mint például a különböző állami támogatások, monopóliumok kérdése, az átláthatóság kérdése, valamint az ellátás biztonságának problémájára kellene jobban odafigyelni, és az okos ellátórendszerek, vagy intelligens ellátórendszerek támogatását kellene szorgalmazni. Egy valós, igazi európai piacra kell törekednünk. Nagyon sajnálatos ugyanis az, hogy az európai költségvetés sajnos nagyon szűk markúan bánik az energiapiacsal, és egyáltalán ezzel a területtel. Köszönöm. Simánszki kolléga következik. Köszönöm szépen. Jelentéstevőként csak annyit szeretnék elmondani, hogy igen, sok területen, ágazatban, a belső piacon belül világosan kiderült már az, hogy hatalmas előnyöket lehet kovácsolni az európai állampolgárok, a háztartások és általában az ipar számára a megújuló energiaforrásokból. És úgy ráadásul ezen felül még versenyelőnyhöz is lehet juttatni Európát. Ugye csináltunk már energiacsomagot, van egy jelentésünk a külső energiaellátás biztonságáról, az átláthatóságot természetesen szeretnénk javítani. A hmm. belső energiapiac még nem teljesedett ki, és annak érdekében, hogy ez megtörténjen, nem elegendő a, a jogszabályi hátteret tisztázni, hanem bizony a versenyhelyzetet is javítani kell, diverzifikálnunk kell, és hatékony politikára van szükség a monopóliumok kialakulása ellen. Miután a monopóliumok árnyéka még mindig ráhelyezkedik az európai energiapiacra, ezért védenünk kell azt, amit már egyrészt elértünk, és a jövőben még további lépésekre van szükség ebből a szempontból. Tehát az, energi- az egész energiacsomagot partnereink szempontjából is meg kell vizsgálnunk, hiszen Európa partnerei, Oroszországra gondolok, a Gazpromra elsősorban, saját követelésekkel élnek, és természetesen a saját érdekeiket tekintik szem előtt elsősorban. Ugyanakkor megfelelő kiigazításokra van szükség a belső energiapiac kialakítása érdekében. Nem akarunk további árnövekedéseket, mert ez minden bizonyal kontraproduktív lenne, és kontraproduktív lenne az is, hogyha a környezetvédelmi jogszabályokat túl szigorúan állapítanánk meg, mert ennek költséghatása lenne. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy megfelelően kiegyensúlyozott politikát alkalmazzunk mindezek figyelembevételével helyes lenne, hogyha egy belső energiapiacot tudnánk létrehozni, és az ellátás biztonságára vonatkozó mutatószámokat javítani tudnánk. És végül rendkívül hálás vagyok a bizottság felé a kommunikáció miatt, hiszen a 2050-re vonatkozó úti terv nagyon hasznos dokumentum számunkra, de nekünk a mai napra is gondolnunk kell. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egész egyszerűen annyit szeretnék elmondani, hogy mi a véleményem a módosítások, és milyen, miket fogalmaztam meg azokban a módosításokban, amiket beterjesztettem, a, vagy be fogok terjeszteni a szanyaghoz. Hát először is az energia szektor stratégiai fontosságú az európai gazdaság szempontjából, az országok függetlenségének garantálása szempontjából és a jövő növekedése, a jövő fejlődése szempontjából egyaránt. Egyrészt úgy gondolom, hogy garanciákra van szükség azzal kapcsolatban, hogy az ellátás biztonságát meg tudjuk őrizni. Más szavakkal tulajdonképpen az is fontos, hogy minden állam saját energiapolitikájának kezdeményezője maradjon. Ami pedig a lakosságot illeti, az ellátás biztosítására kell törekedni, nem szabad magukra hagyni az állampolgárokat, a lakosságot, és nem szabad, hogy kitegyük őket a különböző piaci fluktuációk hatásának. Ugye azzal kezdtem, hogy itt egy stratégiai ágazatról van szó, termelés szempontjából, és ez azt is jelenti, hogy hozzájárulhat a növekedés beindításához, főként a kis és középvállalkozások bevonása révén, akik az Európai Unió gazdaságának legfőbb szereplőinek mondhatók. Tehát fontos az, hogy ők is megfelelő, elfogadható áron jussanak energiához. Ugyanis eh, amennyiben az európai termelés leáll, mert nagyon magas mondjuk az energiaára, az eh, elfogadhatatlan, már pedig sokszor ezek az energia ár növekedések eh, nem építhetők be a kis- és középvállalkozások költségvetésébe. Sajnos azt láthattuk, hogy a szektor liberalizációja egyáltalán nem hozta magával az árak csökkentését, hiszen a piac működése nem mindig garantálja az alacsonyabb árak kialakulását. Sőt, itt vannak a monopóliumok is, amelyek bizony ebben az ágazatban elég gyakran kialakulnak. Elmondom, hogy mi a helyzet Portugáliában, hazámban. Mm, önök is tudják, hogy itt igen nagy gazdasági problémákkal küzdünk, és ugyanakkor csökkentek a fizetések is, ahhoz képest, amilyen szinten néhány évvel ezelőtt álltak. A gáz és az energiahordozók sokkal drágábbak most, mint néhány évvel ezelőtt a vállalatok számára is. A 2012-es év nagyon nehéz volt ebből a szempontból, és ennek el minden nehéz helyzettel szemben a nagy energiamonopóliumok, tehát ezek a nagy cégek igen sok profitot hoztak, vagy könyveltek el tavaly, és már hatszor emelték a, az üzemanyag árát egy év alatt. Tehát azért lehet, hogy vannak logikák, de mégiscsak én inkább amellett érvelnék, hogy nem biztos, hogy itt logikák húzódnak meg emögött, hiszen oda kellene figyelni a szociális kérdésekre, már pedig úgy tűnik, hogy ez a paradigma egyáltalán nem fontos szempont a nagy monopóliumok számára. Éppen ezért mi azt fogjuk javasolni, hogy ebben a szektorban az állami, az állam szerepét erősítsük, az ellátás biztonsága szempontjából, de épp úgy, mint az igazságosság szempontjából. Tehát az elosztásnak igazságosnak kell lennie, és szociális célokat kell szolgálnia részben, nem pedig csak a részvényesek pénztárcájának gazdagítása kell, hogy legyen a cél. Elnök Krausman képviselő. Tehát nem eh, meglepő, eh, hogy eh, mi a eh, liberálisok eh, támogatjuk a belső piacot, tehát a villamos, eh, illetve a gáz ellátás tekintetében támogatjuk a belső piacot, mert ez eh, biztosítja a <clears throat> megfelelő, megengedhető és versenyképes áron az energiaellátást a fogyasztók és a vállalatok számára, és ez lehetővé teszi az energiabiztonságot, a fenntartható növekedést. Ezen kívül fontos része ez a folyamat annak is, hogy alacsony széndiokszid kibocsátású elő, előállítás legyen lehetséges. Az ALDE prioritásai között a bizottsággal egyetértve kifejezem, hogy nagyon jelentős akadályok állnak még az energia ellátás útjában a nem megfelelő ármechanizmus révén az új piaci belépőkre, szereplőkre negatív hatással van a szabályozott ár, ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok arra kell törekedjenek, hogy az villamos áram és gáz árakat minden fogyasztói csoport számára megfelelő áron biztosítsák. Ugyanakkor a bizottságot támogatni kell olyan értelemben, hogy a fogyasztók számára, akik különösen nehéz helyzetben vannak, egy megfelelő harmonizált hozzáférést lehessen biztosítani a költségeket a fogyasztók számára megfelelően fedezni kell a szabályozott árak, ugyanakkor nem megfelelő jelzést adnak a piacnak, politikai intervencióként jelentkeznek ezek. A bizottság a közleményében arra bátorítja a tagállamokat, hogy nagyra törő stratégiai célokat határozzanak meg annak érdekében, hogy az energiafelhasználás mérhető váljon, és intelligens hálózatok révén történjen az energiaelosztás, ezek az energiamérők nagyon-nagyon fontosak. Ezen kívül a különböző hálózati eh, működést is eh, biztosítani kell annak érdekében, hogy a <clears throat> mindenki a piacon, az összes piaci szereplő hatékonyan tudja működni, az ellátók, eh, az energia továbbítók, a fogyasztók és értékesítők, tehát nagyon fontos a hálózatok korszerűsítése az ICT belefoglalásával. nagyon fontos, hogy a nettó energiaelosztók megfelelő ösztönzők mellett tudják tevékenységüket folytatni, új technológiába, új üzleti modellekbe tudjanak beruházni, és így rugalmas kapacitás jöjjön létre a hálózatokon. Út utoljára szeretném kifejezni azt, hogy eh, kár, hogy a tanács eh, visszavágta a Connecting Europe Facility-ben a legtöbb finanszírozási lehetőséget. Az <clears throat> Connecting Europe Facility az egyik olyan lehetőség, ami a belső piac eh, kiteljesedését teszi lehetővé, és a tanács megnehezítette a helyzetet az Európai Unióban. Mi ezt a ezt a tanácsi határozatot, döntést nagyon károsnak tekintjük. Köszönöm szépen. Pilar. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma egy olyan eszmecserének a kezdetét láthatjuk, amely egy olyan jelentésről szól, amelynek célja tényleg az kell legyen, hogy megpróbáljunk egy valós, egységes árampiacot létrehozni. Itt mindenképpen gyorsaknak kell lennünk, hiszen Európa egy nagyon izgalmas program, és rendkívül potenciálok rejlenek. rejlenek az egységes piacban fogyasztók milliói számára. Már a múltból is nagyon sok tapasztalata van Buze kollégának, amit mindenképpen fel tud majd használni a jelentésben, és biztos vagyok abban, hogy sikerülni fog nekünk olyan álláspontot kialakítani, amit a parlament valamennyi frakciója fel tud majd vállalni. Vannak nagyon fontos szempontok, amelyekre mindenképpen ügyelnünk kell az egységes piac esetében. Szükségünk van a liberalizált piacra, de szükségünk van egyben egy olyan piacra is, ami versenyképes. Ez a két alapvető szempont, amit biztosítanunk kell. Ezen túlmenően a harmadik energiajogi csomagot is végre kell hajtani. Gyakorlatilag már két évvel ezelőtt meg kellett volna, hogy kezdődjön ennek a jogszabálycsomagnak a tagállami végrehajtása, úgyhogy mindenképpen jól tesszük, ha ennek a sürgősségére is emlékeztetünk, ugyanis vannak olyan tagállamok, ahol még nem teljes körű a végrehajtás. Tehát, ahogy elmondtam, szükségünk van egy liberalizált, de ugyanakkor versenyképes piacra, amely egyébként egyben átlátható is és amely a fogyasztók számára, a kis- és középvállalkozások számára, tehát minden fogyasztó számára eh, megfelelő tájékoztatást, információt biztosít az energiapiac eh, kialakításáról. Jelenleg csak a fogyasztóknak mint, mint egy, egy harmada tudja, hogy milyen jogai, lehetőségei vannak. Nagyon sok pénzt lehetne a jövőben megtakarítani azáltal, hogyha az átláthatóságot és az energiapiaci versenyt erősítenénk. És természetesen szükségünk van egy olyan e, energiapiacra, aminek az összeköttetése, összekötöttsége biztosított más piacokkal, így például a közlekedéssel. Nagyon fontos, hogy az energiaszigeteket megszüntessük. Jó lenne, hogyha ezek a múlté, a múlt részeivé válnának. Egy. Liberalizált, versenyképes, átlátható, egységes energiapiac, megfelelő behálózottsággal, összeköttetéssel mindenképpen segítene például Spanyolországnak és más energiaszigeteknek. Hübner e, e, Köszönöm szépen, elnök asszony. E, nos, az energia belső piac, egységes piac eh, létrehozása számunkra nagyon fontos, ez nyilvánvaló, hogy nagyon lényeges, tehát hogy valós ilyen egységes belső piacunk működjön, és minden európai állampolgár számára az ellátást eh, biztosítani tudjuk, de az egyéni eh, érdekeiket és szükségleteket is figyelembe tudjuk venni. Így tehát hasonlatos legyen ez a piac, ahogy az áruk és szolgáltatások tekintetében is működik. Versenyképesség fokozódása lényeges, és ezeket a javaslatokban ki kell hangsúlyozni. Az intelligens hálózatokra és megfelelő összekötetésekre van szükség. Ezek a különböző lépések az energia belső piac tekintetében mindenki számára ugyanolyan fokig rendelkezésre álljanak, és ugyanakkor az energiaforrások nagyobb diversifikációját és rendelkezésre ez is igénybe kell venni, tehát a megújuló energiákra egyre inkább oda kell figyelnünk, de eh, ez most nagyon divatos napjainkban, de ugyanakkor eh, egyfajta energia elegy eh, szükséges, tehát így a hagyományosabb forrásokat is, és a megújuló forrásokat egyaránt figyelemmel kell kísérnünk. Gondoskodni kell arról, hogy tárolni is tudjunk energiát, a kutatás révén új technológiákat kell kialakítanunk, és ezen kívül a nem konvencionális, nem hagyományos energiaforrásokra is hagyatkoznunk kell, mert nagyon sok pénzt költünk az új energiaforrások fejlesztésére. Azt gondolom, hogy minden fogyasztónak jobb áttekintéssel kell rendelkeznie saját energiaszámláját, illetve különösen az egyes energia ellátók felé, és az optimálisra kell törekedni az energia hozzáférésük, vagy energia ellátásuk tekintetében. Olyan helyzetet kell teremtenünk, amikor csak egy energiaforrás van, és ezt nem tudják megváltoztatni, mert csak egy ellátó van a piacon, tehát ez nem jó helyzet, ezért egy jó egyensúlyra kell törekednünk, jó irányításra, ellenőrzésre és megfelelő energia mérésre és arra is törekednünk kell, hogy az energia árak a piacon csökkenő tendenciát mutassanak, de ugyanakkor ez ne érintse hátrányosan a minőséget. Minden eh, tagállamnak törekednie kell az energia piac létrehozására, az együttműködés fontos, és a költségek féken tartása, az átláthatóság a kereskedelem területén, az Európai Unión kívülről eh, történő energiaellátás tekintetében, mert néha ők rá tudják erőszakolni az Európai Unióra a feltételeket, mert nekik nincs meg ez az egységes piacuk a feltételeket meg kell próbálni javítani. Hatalmas lehetőségekre ellenek az Európai Unióban, és ezt nem szabad elfecsérelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Matic kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Jézsu Buzek munkáját is. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a mobil telefonok kérdését rendezni, hiszen ugye az energia ára az azért alacsonyabb, mint a mobil telefonoké, de mindenképpen fontos európai hozzáadott értéket képvisel az európai belső energiapiac megalkotása. A nagy kérdés tehát az, hogy hogyan lehet beruházókat vonzani ebbe a szektorba, új beruházásokra van szükség, hiszen az új beruházások meg kell, hogy térüljenek, és hogyan lehet megértetni a beruházásokkal, beruházókkal azt, hogy, hogy megtérül majd a befektetésük. Aztán a harmadik gondolatvilág, vagy a harmadik gondolatmenetem a kutatásra vonatkozik, hogyan lehet javítani a hatékonyságot, az, az energia termelők, tehát a nagy energiatermelő cégek, hiszen főként a régi típusú erőművek csak 30%-ot használhatnak fel, pedig hatalmas szükség van a közös kutatásra ezen a területen. Végezetül pedig rendkívül fontos lenne az is, hogy végig gondoljuk, hogy hogy lehet a megújuló energia forrást becsatornázni a rendszerbe. Mert tudjuk, hogy ez mennyire nehéz még most is. Köszönöm szépen. Elnök, Köszönöm, Bálicsi Duszki kollégája szó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Buzek kollégának, az előadónak a témában kifejtett munkájához. Többször is kifejtette az álláspontját, az egységes energiapiac kialakításáról, és jelentésében is terjedelmesen foglalkozott ezzel. Az Európai Bizottság nagyon is ambiciózus célokat tűzött ki, melyek szerint 2015 után nem szabad a gáz és áramellátás területén energiaszigetekkel rendelkezünk az Európai Unió, Unióban. Hát ez egy nagyon közeli időpont, ezt a célt valószínűleg nem fogjuk elérni, és energetikai szempontból, energiaellátás szempontjából lesznek még elszigetelt régiók Európában. Sokkal gyorsabb lépésekkel kell tehát előre haladnunk. A problémák már régóta ismertek, régiek, és az energiaárak szabályozásával, illetőleg a harmadik energiajogi csomag végrehajtásával függenek össze. Nagyon nagy figyelmet fordítunk ugyan az árszabályozásnak, de ezt a problémát csak akkor fogjuk tudni majd megoldani, hogyha megfelelő infrastruktúrális változások is lehetővé teszik ezt. Tehát mindenképpen a hatékony tervezésre van szükség, így például a balti tengeri régióban, ahol többször is kértük azt, hogy jöjjön létre egy cseppfolyós gáz fogadó terminál valamennyi három érintett ország számára. Hogyha ez a projekt 2030-ig megvalósul, eh, akkor ugye azt látjuk, hogy nagyon eh, hosszú idő telik még el addig. Talán egy kisebb cseppfolyógáz fogadó, cseppfolyós gáz fogadó terminált lehetne építeni, ami hamarabb megoldást adna a problémákra. Tehát az Európai Bizottság vállára nagyobb felelősséget kellene helyezni. Jordan. Köszönöm, Jordan képviselő. Köszönöm szépen. Négy nagyon egyszerű üzenetem lenne. Az első az az, hogy az energia a belső piacon nem működhet hosszú távon támogatott árakkal. Másodszorban az Európai Unió piaca nem egy egyszerű 27-ek összeadott politikájából kell, hogy álljon. Még Németország maga, amely talán a felét teszik ilyenek a piacnak, sem képes ezt megtenni. Harmadik üzenetem, hogy a túlszabályozott piac sem működik, mert az instabilitást hoz. Ezek nagyon egyszerű ö, üzenetek, de mégiscsak 27 nemzeti politikát kell európai energiapolitikává összekovácsolni, és ebből a szempontból van szükség nagyon egyszerű üzenetekkel, mert különben képtelenek leszünk egy közös energiapolitikát összeállítani. És az utolsó és negyedik pedig a éves pénzügyi keret, ugye mm, visszaszorította a lehetőségeket. Szerintünk elfogadhatatlan az Európai Tanács belső piaci energi, belső energiapolitikára vonatkozó a megállapításaival, amelyeket maga a tanács tett középtávra. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Buzek úr a kitűnő jelentését. Nagyon jól hangzik, hogyha az energiapiacon egy újfajta valóságról beszélünk. Ha az egységes energiapiacot meg akarjuk valósítani, akkor valóságos versenyre van szükségünk, ami ma nem létezik. Vannak nagy eh, energiaszolgáltató vállalatok, akik kényelmesen hátradőlnek a karosszékben, az ő számukra is be kell vezetni a versenyt, ami az ára kialakítását illeti. Szégyenletes, hogy az európai családban az országoknak a két harmada még nem hajtotta végre az energiapiaci liberalizációt. Tehát jó lenne, hogyha a bizottság megvizsgálná, hogy szankcionálni lehetne-e a végrehajtást elmulasztó tagállamokat. És még valami elfogadhatatlan, hogy továbbra is fenntartsuk az európai családunkon belül ezeket az energiaszigeteket. Itt hallottam a spanyol példát, de hát gondoljunk csak a balti barátainkra. A lettek és a litvánok egy megawatt energiát biztosító földgázért dupla annyit kell, hogy fizessenek, mint például a németek. Ez is mutatja, hogy a Gazprom nagyon is kihasználja, hogy hiányzik még az egységes energiapiac Európában. És megpróbálják lenyúlni a baltiak pénzét mindenképpen a jövőben új energiaellátási összekötetésekbe kell befektetnünk a gázhálózat és az e- villamos áram hálózatok esetében. Fontos az intelligens hálózatokba is befektetnünk, és a kutatásba, hogy a saját erőműveink által megtermelt energiát jobban felhasználjuk. Vannak még széntüzelésű erőművek, amiknek rendkívül nagy a hatékonysága. Bredzina kolléga. E, děkuji, paní předsedající. E, samozřejmě... Köszönöm szépen. Én természetesen nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés megszületett. Gratulálok Buzek kollégámnak. Én azt támogatom, hogy nyissuk meg a piacot, de jelen pillanatban a piacunk nem igazán nyitott, különösen Európának abban a részében, ahonnan én jövök. Ott nagyon keményen érvényesül a szabályozás, és prioritást biztosítanak az olyan források számára, amelyek sajátos módon a piac helyzetét torzítják. A mi átviteli vezetékeink nem igazán úgy alakítottak, hogy új megújuló energiát is közvetíteni tudjanak, tehát amit mi intelligens hálózatnak nevezünk, smart gridnek, az még csak kérdése. Ezt nem vezették be az európai piacra, és ez azt jelenti, hogy a piacnak ez bizonyos aspektusa nagyon is eltorzul, és ez a mi beruházóink számára nem igazán korrekt jelzést ad, és a valóság az, hogy az energia ára lejjebb ment, senki sem képes már a klasszikus energiaforrást finanszírozni, és az egyetlen dolog, ami kifizetődőnek bizonyul, a barna szén használata. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a gáz talán nyereséges, de sajnálatos módon ez nem igaz. Amikor Európának arról a részéről beszélek, ahonnan én jöttem, tehát Németország, Ausztria és a Cseh köztársaság, ezek a piacok össze vannak kötve egymással, és semmi sem tehető ott, mert vannak bizonyos részei a piacnak, amelyek államilag támogatottak, és olyan alacsony itt az ár, hogy nem igazán éri meg hagyományos erőművet építeni, és erre szükségünk lenne ugyanakkor, mert a megújuló forrásokra kizárólag nem hagyatkozhatunk. Én azt szeretném látni, hogy valódi energiapiac jön létre Európában és több ön bírálat is érvényesül, amikor a megülő forrásokról beszélünk, tehát nem köthetjük a kocsit a ló elé, nem hetünk előre, csak a hálózatok megfelelő kiépítését követően. Köszönöm. képviselő. Köszönöm szépen. Csak néhány dolgot szeretnék hozzátenni. Itt a szabad verseny az energia szállítók számára, a fogyasztók és az ipar számára az ellátás biztonsággal legalacsonyabb áron fenntartható energia felhasználás. Ez az a cél, amit mindannyian szem előtt tartunk, és erre törekszünk, tehát itt az energiapiac megnyitása az, ami szóba kerül, de ugyanakkor fizikai lehetőségre van szükség hogy nyitott energiapiacot tudjunk működtetni, és a kollega már itt hangsúlyozta, hogy Európában az összekötetések a tagállamok között bizonyos esetekben, helyeken nem igazán valósul meg, itt nincs elég kapacitás, ez tehát a szűk keresztmetszet, és vannak más ö, olyan helyek, ahol egyáltalán semmiféle ö, kapcsolódási pontok nincsenek, a balti államokban, a balti államokban például a Gazprom hoz kötött vezetékek működnek, százszázalékos monopóliuma volt a Gazpromnak, és itt nincs fizikai lehetőség a verseny bevezetésére, attól eltekintve, hogy a harmadik energia csomagban mi működik, és persze van itt még egy dolog, a megújuló energiakérése és a támogatások a mi tagállamainkban nagyon eltérő támogatási rendszerek érvényesülnek a megújuló energiaforrások tekintetében. A költségek, amelyeket a fogyasztóknak, végfelhasználóknak kell viselniük, eltéréseket mutatnak. Ahogy a piac egyre inkább kinyílik, ez problémát fog jelenteni egyre fokozottabb mértékben. Úgy gondolom, hogy a piac működése érdekében a hangsúlyt meg kell tartanunk, és továbbra is föl kell használnunk az európai összekapcsolási eszközben szereplő lehetőségeket arra, hogy a tagállamok közötti összeköttetéseket javítani tudjuk, és így a piac működőképesnek bizonyulhasson. De komolyan el kell gondolkodni valamilyen közelítést vagy egységesítést a támogatási rendszerekben azért, hogy a piac működőképes legyen, mert hogyha az egyik piacon egy bizonyos villamos áramot keményen támogatnak, egy másik piacon ugyanakkor az első ország fogyasztói is hátrányosabb helyzetbe kerülnek, hogyha ez másod olcsóban értékesítő, tehát a végső felhasználót kell mindenféleképpen szem előtt tartanunk. Köszönöm. Kolléga Hennim, prego. Hennim képviselő. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt nem merjük kimondani a dolgokat, nem merjük nevén nevezni a dolgokat. Ugye állandóan arról beszélünk, hogy liberalizált és igen versenyképes legyen ez a piac, de ugyanakkor átlátható. Nos, hát nézzük meg, hogy mi a itt a helyzet. Azért ez az egész ágazat igen nagy nehézségekben van, és bizonyos országok nagyobb nehézségekkel küzdenek, mint mások, és hogyha liberalizáljuk a piacot, akkor nem biztos, hogy ez mindenkinek egyforma hatással lesz. Mit hozott eddig a liberalizáció? Áremelkedést, a végfelhasználók számára, az iparák számára, és egyébként az Európa, Európa területén többet, több energiát használunk fel, illetve adunk el, mint amennyi megtermelünk. Ez azt jelenti, hogy több kézen fut át állandóan az energia, tehát mindenki leveszi a maga sápját, és korábban a nemzeti rendszerhez tartalmazó kisebb energia termelő erőműveket nagy multinacionális cégek vásároltak fel. Most mit tettünk ezzel? Hogyha mondjuk Franciaország, aki el tudott adni korábban energiát a az angoloknak hát most kevesebb energiát tud eladni, mert nagyon sok erőművet be kellett zárni. Tehát itt energia árnövekedés volt a lakosság és az ipar számára, és hogyha tovább liberalizálunk, akkor azok a cégek, akik befektetnek, nem fognak a kevésbé rentábilis erőművekbe befektetni, hanem azokat majd bezárják, és ráadásul a nagy energiacsoportok fogják levenni a nagyobb sápot erről a piacról. Elnök, köszönöm szépen, bizottsági a szó. Thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a bizottság tagjainak is a vitát és a kezdő jelentést. Továbbra is szeretnénk együttműködni a parlamentnek ezen bizottságával, és véglegesíteni ezt a jelentést, és a bizottság szeretne előre lépni teljes sebességgel az akcióterv végrehajtása érdekében, és 2014-ig véglegesíteni, befejezni a belső energiapiac építését. Köszönöm. Raúl Rapporter Buzek, prego. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nos, szerencsére itt a vitánk végén miután e, voltak ellentmondások is, sokkal jobban érzem magam az ilyen kijelentések mellett, e, melleket hallgatva, de a kollégák túlnyomó többsége támogatta az energia belső piac gondolatát. Köszönöm szépen az összes észrevételt, ezeket figyelembe fogom venni a jelentésemben, és ez a következő hónapban fog elkészülni ez a jelentés. Amennyire emlékszem, április 20-a e, határidő a módosítókra. Ez tehát nagyon fontos információ az érintett tagok számára. A következő vitaforduló az én jelentés tervezettemről szintén áprilisban lesz. Köszönöm szépen, sokkal rövidebb voltam, mint az első alkalommal. Béni, grazie. Köszönöm szépen, Buzek úr. És most azt szeretném kérni, hogy Alberto Potosnyik, aki az acer érkezett számunkra, hozzánk, és ismertetni fogja a kapacitáspiacokról szóló véleményt, amely egyébként szorosan kapcsolódik az imént ismertetett Buzek úr által bemutatott témához. Úgyhogy kérem, hogy akkor ezt a jelentést, ezt a véleményt mutassa be kollégánk. Grazie, signora Presidente. Good morning, and let me start by jó napot kívánok, és azzal kezdeném, hogy megköszönöm a bizottság igen tisztelt tagjainak, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy az ügynökség véleményét megoszthatom a kapacitási piacról, és a kulcsfontosságú üzenetet közvetíthetem itt a mai napon. A lehetséges hatást az megújuló energiák tömeges penetrációnak hatását a villamosenergia piacon. Ez várható a következő időszakban, és vajon a villamosenergia célmodell, melyet néhány évvel ezelőtt <clears throat> alkottunk meg és állapodtunk meg benne, újra vizsgálandó vagy sem. Tehát ez szerepel a véleményünkben a jelenlegi gondolkodás tükrözi véleményünk, de még mindig dolgozunk ezen a kérdésen, mérjük a különböző kapacitás díjazási lehetőségeket, és hát szeretnénk erről a kérdésről egy párbeszédet folytatni önökkel. Ahogy mindenki tudja, november 14-én egy véleményt kértek tőlünk a kapacitás piacról. Négy konkrét kiírés szerepelt ebben a levélben, nem ugyanolyan sorrendben sorolom fel, ahogy a levélben szerepeltek, de amilyen sorrendben szeretnék vele foglalkozni, velük foglalkozni először is. Egy értékelése annak, hogy milyen beruházásokra van szükség a következő 8-10 évben az energia előállítás, továbbítás és forgalmazás területén a megújuló energiákat is beleértve a jövő a csak energiapiacok kérdése, a megújuló energiák penetrációja. És milyen igényekkel lép fel a kapacitáspiac földrajzi szinten, földrajzi megosztás tekintetében, illetve hogyan lehet az érintett piacok rugalmasságáról beszélni. Nyilvánvaló, hogy itt a rövid piacokról beszélünk. Hat foglalkozom először az első témával, és itt egy olyan felmérés vagy értékelés alapján Szeretném ezt elmondani, amit az Európai Bizottságtól, illetve az átviteli rendszer működtetőktől ismertem meg jelentés formájában. 2010 eh, és 2020 eh, között eh, több mint 800 milliárd euróra van szükség az energiaszektorban, a villamos energiaszektorban több mint 500 milliárd euróra van szükség az energia előállítás tekintetében, és itt a megújuló energiák, mint források nagyon jelentős szerephez jutnak, körülbelül 90%-át teszik majd ki az újonnan belépő kapacitásának, tehát 2020-ban az energiaelőállítás egész más képet mutat, mint a mai helyzetben és ez hatással lesz az átviteli, illetve az energiaelosztó rendszerekre is 300 milliárd euróra van várhatóan szükség az energia továbbítás és elosztás területén. Ennek egyharmada az átvitel, és 80 százaléka az új infrastruktúrának kapcsolódik ahhoz, hogy az megújuló energiákat is bele kell foglalni, és ez bizonyos értelemben az energia elosztáshoz kötődik, ahol nyilvánvaló, hogy támogatnunk kell a a különböző már beágyazott energia elosztókat is természetesen beruházásokra van szükség a kereslet megfelelő kiszolgálásában a piacon, később majd erre még rá fogok térni. Most akkor szeretnék szólni három olyan elképzelésről, amely az ellátás biztonságához kötődik. Ezek különösen fontosak a véleményem szerint. Hogyha az összekapcsolódást tekintjük, az energiapiac helyzete és a különböző megoldások között az ellátás biztonsága nagyon fontos a végfelhasználó fogyasztóknak folyamatosan és jó minőségben, fenntartható formában kell villamos áramot biztosítani. Ez az általános meghatározás most akkor konkrétabban vizsgáljuk ennek részleteit. Különböző elképzelésekkel láttak itt napvilágot, melyeket vizsgálat tárgyává tehetünk, ha különböző időkeretben gondolkodunk. Itt van két konkrét elgondolás, mely helyén való a mi célunk szempontjából. Az első a forrás kielégítő volt ez, hosszú távú koncepció, és ez ahhoz kapcsolódik, hogy vajon e, sikerül-e elegendő kapacitást biztosítani a rendszerben, hogy minden időben a keresetnek meg tudjunk felelni, még a csúcs időpontokat is beleértve ez, tehát egy kapacitás mennyiségi koncepció. Azután itt van a működési e, megbízhatóság, ez rövid táv, rövidebb távú koncepció, ez pedig e, az rendszer rugalmasságának fenntartása, feladata, hogy mindig ki lehessen egyensúlyozni, és adott esetben hirtelen keresleti változ, <clears throat> keresletnek meg lehessen felelni, illetve hogyha valamilyen leállás következik be, azon is segíteni lehessen, tehát itt a kapacitás rendelkezésekkel álljon a rendszerben kiegyensúlyozható módon. Ez a két elgondolás más és más jelentőséggel bír, amikor a piacok hozzáférhetőségéről beszélünk, a az energiapiacok jövője a következő. Egy jól működő energiapiac árjelzéseket és eh, kell adjon azért, hogy előmozdítsa az ellátás biztonságát. Ebben szilárdan hisz az ügynökség, ez a kiindulási pontunk. Ezért a célkitűzésünk, amikor energiapiacról van szó, az kell, hogy legyen, hogy a meglévő korlátokat, akadályokat el kell tüntetni az útból. Erről már itt az előző vita során szó, szó volt, számos akadályra hivatkoztak. Vannak bizonyos szabályok, amelyek például az átképzési folyamatba beleavatkoznak vannak explicit és implicit ár plafonok, és itt bizonyos nem harmonizált technológia, technológiához kapcsolódó támogatási eszközök működnek, és nagyon korlátozott a piaci részvétel a kereslet tekintetében, tehát ez még csak marginális tekintetben valóság. Van egy bizonyos tehetetlenség is magában a rendszerben, tehát így elsődleges prioritásként kell kezelni a megfelelő energiaellátás fenntarthatóságát. Ez a lehető legjobb, hogyha a ellátás biztonságára kívánunk törekedni a jövőben is fenntartható formában. Most a legaktuálisabb aspektusa a kérdésnek a kapacitás piacsal összefüggésben. Ez egyszerű kérdés, de nincs egyszerű válasz. Sok vita folyt már az elmúlt valószínűleg 25 év során erről, és még mindig nagyon sokan beszélnek, nagyon sok ellentmondást tapasztalható a tagállamokban. A harmadik villamosáram irányelv a csomag részeként előre vetítette azt, hogy különböző tenderekre fognak majd támaszkodni a megfelelő ellátás biztonság tekintetében a tagállamok. Itt nagyon sokféle kérdést vesznek figyelembe a tagállamokban, és nem koordinált a nemzeti kapacitás. Ez a kép mutatja a jelenlegi helyzetet, ahogy ha az információkat be tudtuk szerezni a nemzeti szabályozó hatóságoktól, a pirossal jelzett országok, ahol megfelelő mechanizmusok működnek, stratégiai tartalék, kapacitáspiac, illetve hát megfelelő energiajavadalmazási rendszer működik. A sárgával jelölt országok itt kapacitásjavadalmazási rendszerek működnek, és a zölddel jelölt országok, ahol energia csak piac, tehát Energy Only Market az, ami működik, akkor foglalkozunk azzal, hogy kapacitás piacra szükség van-e, vagy nem. Elvileg az energia, az Energy Only Market megfelelő adekvát működést és rugalmasságot kell biztosítson, de számos feltétel adott kell legyen. Először is a piacnak akadálytalanul kell működnie, ez azt jelenti, hogy a kereslet válaszol az árjelzésekre, és az árjelzéseknek is szabadon kell érvényesülniük tehát szabadon kell tükrözniük a kereslet és kínálat közötti viszonyokat és az árakat potenciálisan olyan szintre kell felemelni, ami a legutóbbi ter- terhelés szintjét megfelelően tükrözi. Hogyha ezeket a feltételeket kielégítik, akkor mindig világos a helyzet az energiapiacon, tehát hogyha szabadon változhatnak az árak, a kereslet termés mértékben válaszol ezekre az árakra, akkor az energia, energiapiac világosan mutatja, hogy nincs probléma a ellátást, biztonsággal legalábbis, ami az adekvát ellátást illeti. Vannak azonban más feltételek is, amelyekkel foglalkozni kell azért, hogy az energiapiac megfelelően biztonságot tudjon jelenteni a beruházóknak stabil szabályozói és <clears throat> politikai rendszereket támaszkodni, és a politika alakítói pedig hát állják meg, és ne csábuljanak el, és ne avatkozzanak be, amikor az árak magasak maradnak egy bizonyos idő át, és ugyanakkor fontos, hogy a beruházás megtérülését is figyelembe tudják venni, és azokat a jelzéseket, amelyek az energiapiacon a hiányokat mutatják. Addig, amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, nincs garancia arra, hogy a forrás adekvát módon működik a csak energiapiac, és még akkor is, hogyha a belső energiapiac megfelelő felépítése befejeződik, tehát addig lehetséges, hogy szükségünk van arra, amíg ezeket a feltételeket teljesülve látjuk, ezért fontos az akadályok eltávolítása a piac útjából, addig az energiapiacot további megoldásokkal kell kiegészíteni az arrangement szót használta megoldásokat, tehát nem mechanizmust, és mindjárt meg is mondom, hogy miért. Tehát kifejezetten azt szeretnék elérni, hogy a a kielégítő és rugalmas működést tudjuk megvalósítani, tehát egy jól működő energiapiac a lehető legjobb alapot biztosítja bármilyen további járulékos megoldásét, tehát itt a belső energiapiac teljesítétele ne késlekedhessen. Ezeket a megoldásokat figyelembe kell venni, tehát nem szabad, hogy ezek eltorzítsák az energiapiac megfelelő működését, és csak akkor váltsák ki hatásukat, amikor az energiapiac csak egymagában nem képes megfelelően teljesíteni, más esetekben viszont semmiképpen maradjanak ezek a tényezők. Amikor a földrajzi kiterjedést tekintjük át bármilyen kapacitási javadalmazási megoldás esetében, ez a különböző joghatóságoktól függ, tehát hogy ők meg tudják-e határozni a közös, kielég, a közös adekvát és biztonsági szabványokat, és ez nem szabad, hogy akadályt képezzen egy belső energiapiac esetében bármilyen nemzeti mechanizmus lép életbe, megfelelőbb hatékonyságot lehet elérni, és minimálisra csökken a torzulása a belső piacnak, hogyha a a szomszédos tagállamokban rendelkezésre álló források is megfelelő ilyen felhasználásra kerülnek, tehát itt legalábbis ami a kielégítő működést illeti, nem járul ez hozzá a kapacitás kereskedéshez, ami bizonyos esetekben a kereskedést teszi lehetővé, tehát itt a nemzeti mechanizmusokat egy szilárd és részletes eh, hatásvizsgálat kell kísérje, amely a határon átnyúló hatást is figyelembe veszi, és ugyanakkor oda kell figyelni arra is, hogy eh, ne legyen olyan várakozás, hogy eh, ezek a mechanizmusok a végtelenségig ott maradnak a piacon, mert a az energiapiacok működésével lehet, hogy ennek hatását csökkenteni kell, és az ügynökség például egy hatásvizsgálatot végez arra nézve, hogy mik hatnak, milyen tényezők hatnak az energiapiacra, és a jövőben a tagállamok lehet, hogy úgy döntenek, hogy másképpen közelítik meg ezt a kérdést, és ezért a várakozás kezelése különösen fontos. A teljes körű komp- kompatibilitás eh, bármilyen eh, kapacitás javadalmazási mechanizmus összefüggésében a belső piacon eh, be kell jelenjen, tehát erről gondoskodni kell, hogy teljes legyen a kompatibilitás. Most pedig a rugalmasságra szeretnék rátérni. A rugalmasságot is rövid távú árjelzésekkel kell előmozdítani, amikor a megfelelő rugalmasságot garantálják, tehát a rövid távú árjelzések kell megfelelően működjenek. Egy keretet kell kialakítanunk a határon átnyúló kiegyensúlyozó piacok érdekében, és itt világosabb jelzések kell eh, induljanak úgy módosítókra, hogyha bizonyos hiány mutatkozik azért, hogy az új rugalmas kapacitásba beruházásokat eszközöljenek, azért, hogy kiegyensúlyozzák és egymással meg tudják osztani a termékeket, a kereslet és az megújuló energia alapján álló energiabiztosítás is fontos tényezőként épp a képbe. Úgy gondolom, hogy a részvételt a megülő energiaforrások biztosító részéről is megfelelően támogatni kell. A fő üzenet következik, tehát hogyha az energiapiacokat nem hagyják, hogy akadálytalanul működjenek, sajnálatos módon nincs garancia arra, hogy ők saját maguk képesek a szükséges, adekvát és rugalmas rendszert biztosítani. A fő erőfeszítésünk tehát arra kell irányuljon, hogy az akadályokat eltávolítsuk, és a belső energiapiacot kiépítsük. Nagyon fontos az ellátás biztosítása, a jól működő energiapiac és a belső energiapiac létrehozása hosszú távon nagyon lényeges ebből a szempontból. Bármilyen nemzeti eh, kapacitás, kompatibilitása nagyon lényeges, és ezen kívül a beruházási légkör megfelelő volt volta előmozdítja a kereslet alakulását és az új technológiák megfelelő alkalmazását a megülő energiák összefüggésében. Tehát ez a kulcsfontosság üzenet, mely a véleményben szerepel. Ahogy mondtam, ez még most folyó munka formáját öltötte, és a jövőbeni eredményeinket is szívesen megosztom önökkel. Köszönöm a lehetőséget. Grazie. Köszönöm szépen. Potocsnik úrnak. Hiszen azt kértük tőle, hogy dolgozza ki ezt a témát. Most pedig Buzek úr kapja meg a szót. Tessék. Come rapporter sul téma. Hiszen ön a jelentéstevő. Köszönöm szépen nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a belső piacon, az energia belső piacon azt, hogy a kapacitások hogyan is hathatnak a mi energiapiacainkra. Amennyiben megosztottak vagyunk, és regionális vagy nemzeti piacokra van felosztva az EU piaca, a kapacitás építése még további falakat épít, mert akkor nem leszünk nyitottak más tagállamok rendszereire. Amennyiben viszont megvalósul az összeköttetés, és az egész Európai Unió szempontjából gondolkodunk, nos hát ebben az értelemben a kapacitásépítés nagyon is segíti a folyamatot. és ezzel lehet az Európai Unió összes területén az ellátás biztonságát garantálni. Tehát mondjuk ki még egyszer, számunkra a legfontosabb az infrastruktúra építése. 114 milliárd eurót fogunk a közeljövőbe ebbe befektetni. A másik oldalon viszont a építése is szükség van, hiszen összesen három milliárd eurós beruházásra van szükség, a kevesebb kibocsátás az fő cél, és lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy csökkentsük az árakat. Persze, a közeljövőben nem számíthatunk arra, hogy nagyon alacsony árak lesznek, de az biztos, hogy azért ezeknek az áraknak a csökkentéséhez kapacitásépítése van szükség, és ösztönözni kell a privát beruházásokat is. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez a kiindulási pontja bármiféle beszélgetésnek, hogyha kapacitásról beszélünk, az az, hogy össze legyenek kötve a tagállamok. És így lehet megvalósítani az egységes energiapiacot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Koreira de Campos úr szó. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Alberto Patacsniknak a csodálatos bemutatóját, hiszen itt és most, amikor az energiáról beszélünk, akkor nagyon sok mindenben közös véleményen vagyunk. Először is a módszertan hogy szeretnék gratulálni, hiszen először a keresletet nézés, nem a kínálati oldalt korábban mindig a kínálati oldalal kezdtük, és megpróbáltuk a kínáló, tehát a kínálatot összehangolni. De most végre egy kicsit megfordítottuk a helyzetet, és most azt nézzük, hogy a jövőben hogyan is alakulhatnak majd a keresleti oldalon a dolgok. És nem csak a termelési oldalt vizsgáljuk meg. Második pontként nagyon tetszik az is, hogy a megbízhatóságra épít ez a munka, és nagyon tetszik nekem az is, hogy sikerült beépíteni a műveleti koordináció gondolatát, amiért nagyon sokat harcoltunk itt mi a parlamentben. A harmadik meggondolás pedig a árakra vonatkozik, illetve az egész rendszer nemzeti szintű működésére. A tagállamok, illetve a politikusok mindig is nehéz kapcsolatban állnak a hatóságokkal. Ugyanis különleges időkben a tagállamok, vagy a kormányok akár, azt akarják garantálni, hogy ne menjenek még följebb az árak, vagy bármiféle plafont kívánnak bevezetni. Már pedig ez sokszor csak a versenytorzításhoz vezet. Persze azt is meg kell értenünk, hogy az egyes államoknak megvannak a politikai céljaik, logikájuk, és nehéz időkben nehéz, nagyon nehéz politikai döntés az, hogyha megengedjük, hogy az elektromos áram ára nőjön. De mire van szükség? Egy nyílt párbeszédre, és arra, hogy jobb legyen a kapcsolat az államok, tehát a kormányok és a, az energia árát meghatározó hatóságok között. Vannak azért bennem kételjek is, ez azért nem egy tökéletes piac. Arra van szükségünk, hogy megakadályozzuk a rossz hatásokat a állampolgárokra nézve, és ezt az oldalt, ezt azt hiszem, hogy egy kicsit elhanyagoltuk, már pedig az ügynökségeknek nem csak ö, árampiacon az árak meghatározójaként kell saját magukra tekinteniük, hanem úgy is, mint az állampolgárok védelmezőire. Aztán itt van az innováció és a környezet kérdése. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Pródi úrja szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Potocsnik úrnak is a felszólalását. szerintem itt egy fordított logikára van szükség. Ugyanis meg kell értenünk, azt, hogyha a foszilis energiahordozóktól a megújuló energiaforrások felé kívánunk elmozdulni, akkor természetesen a szélenergiára és a fotovoltaikus energiára kell odafigyelnünk. Tehát ezeknek az energiahordozóknak mindenképpen elsőbséget kell adni az elosztásnál, és ettől pedig, vagy ebből kiindulva meg kell határoznunk, hogy mekkora ö, méretű legyen az energiahálózat. Itt ilyen szempontból nem képzelhető el az, hogy európai szintű a ha, ö, tehát hogy európai szintű hálózatokat hozzunk létre, amelyekben egyszerre megy a magas feszültségű áram, és ezek a más öm, energiahordozókból származó a áramok is. Tehát ezért kell figyelembe venni mindezt európai szinten, ugyanis ezek tények, hogyha optimalizálni akarjuk a megújuló energiaforrásokat, akkor ezeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ugyanis fontos az is, hogy a nagy szélerőműveket felhasználjuk, és másként alkalmazzuk a vízerőművekből származó energiát is, másként, mint ahogyan azt most tesszük. Tehát a vízerőműkből származó erő, ö, energia a szélenergiát kellene támogassa, tehát egyfajta előrelátható rendszert a kettő együtt ki tudna alakítani. Úgyhogy igenis, és vannak olyan dolgok, amelyeket mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy először is be kell fektetnünk az energiahálózatokba, és ebben a gondolatmenetben csak is európai színben gondolkodhatunk, mert különben csak meséket mesélünk magunknak. Ezután pedig jöhet majd minden más, mert az is egyértelmű, hogy a vízenergia gyors, gyorsan tud pótollagos szerepet betölteni a kombinált ciklushoz, arra van szükség, hogy tudjuk, hogy mik az árak, mik a kibocsátási szintek. Tehát mindezt figyelembe kell venni, akkor, amikor általános értelemben megpróbáljuk meghatározni, hogy hogyan is kívánjuk működtetni ezeket a hálózatokat. A hálózatok csak is európai szinten értelmezhetőek az én olvasatomban, úgyhogy ezért gondoltam arra, hogy próbáljuk meg a jövőt ebből a szempontból megfigyelni, az energia elosztása, az energia szállítása csak úgy oldható meg a jövőre nézve, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a jövőben nem fogják tudni a tagállamok egymaguk garantálni az ellátás biztonságát, csak közösen fogják tudni azt megtenni. És ez fontos a környezetvédelem szempontjából is. Elnök, Csicseszter úr a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha szabad, szeretném Albertónak azt mondanom, hogy nagyon örülök, hogy itt látom, és nagyon jó volt hallani, amit elmondott. A kollégák megbocsátják, hogyha <clears throat> elmondom, hogy én voltam az jelentéstevő az elmúlt időszakban, így tehát E kérdésben nagyon érdekel, hogy mi történik a jövőben. A mandátum egy e, része az volt, hogy ide a parlamentre, parlamenthez eljön, és világos, vagy pedig némileg kódolt üzenetet e, közvetítsen itt e, hogy mit kíván a bizottságban, illetve máshol elmondani, és egy platformként használ bennünket. Tehát kódolt e az az üzenet, amikor arról beszélt, hogy a piacok nem működnek teljes mértékben adekvát és rugalmas formában. Ezért arra indított ez, eh, hogy föltegyem az első kérdésemet elnök asszony, hogy az ügynökség milyen mértékig eh, próbál eh, kipótolni bármilyen jogalkotási hiányosságot annak érdekében, hogy a piacon hát teljes mértékben érvényesülhessen a piac. Tehát itt a rugalmasságról beszélt, és mennyire fontos, hogy a szabályozó hatóságok is figyelembe vegyék ezt. Tehát azt szeretném, hogyha elmondaná, hogyha az összes problémát nem tudják megoldani, és nem is várom, hogy megoldják az összes problémát, én csak reménykedem ebben, akkor mi a véleményem, hogy nekünk mit kellene tenni ezzel kapcsolatban, mert itt rámutatott bizonyos hiányosságokra nagyon is sok kihívást jelentő időben élünk. A biztos tegnap este arra is ráutalt, hogy nem tudjuk, hogy a piacon mondjuk 12 hónap múlva, egy év múlva milyen lesz a helyzet a gazdasági szereplők feltételek tekintetében, nem is szóval 10-15 évről, és itt tulajdonképpen hát az a feladat, hogy előre kell gondolkodnunk, hogy mit tegyünk olyan értelemben, hogy a helyzettel meg tudjunk birkozni, egy olyan helyzettel, amelynek a miben létét nem ismerjük. A tegnap esti vitában arról volt szó, ez az utolsó hozzászólásom, hogy itt egy kihívás érvényesül egy megváltozott gazdasági környezetben, hogy megtaláljuk a tőkét, amit be kell ruháznunk az energia előállító kapacitásba, a továbbító kapacitásba, illetve az elosztási kapacitásba, és itt hát elhangzott az észrevétel, hogy az emberek igazán úckodnak attól, hogy beruházásba fogjanak, és ez kár. Tehát megkérdezem, hogy tehetünk-e valamit, vagy javasolhatunk, sugalhatunk-e valamit, hogy egy kicsit könnyítsük a helyzetet a tőkepiacon, és bátorítsuk őket arra, hogy Hát igenis, tegyenek lépéseket a feltetően jó megtérülésű, hosszú távú területen, piacon, de a piacok erről nincsenek most meggyőződve. Köszönöm. Grazie. Kollega Balacsi. Köszönöm szépen. Balicsitis kolléga következik. Hát Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani igazgató úrnak is a kimerítő tájékoztatásért rendkívül fontos kérdésről van szó. Szeretnék Csicseszter kollégának is köszönetet mondani, ugyanis tegnap nagyon érdekes eszmecserét folytattunk Öttinger biztossal. Az Európai Unió energiapolitikájának jövőbeli perspektíváiról. Úgy gondolom, hogy a jövőre nézve megfelelő célokat kell kitűznünk, és e célok egyike az kell, hogy legyen, hogy az energia árak csökkenjenek. Elhangzott, hogy az Európai Uniós energiaárak a lehető legmagasabb szintet érték már el, a jövőben tehát csökkenniük kell, és a jövőben az Európai Unióban nem csak az energia szolgáltatással, hanem az energia termeléssel is többet kell foglalkoznunk, hogy versenyképesek legyünk a világpiacon. Úgyhogy ezzel kapcsolatban az ön kijelentései bizonyos eh, gyengeségeket mutattak. Itt utalt ön a tagállamok közötti bizonyos fajta megállapodásokra, amelyek az ártorzulást hivatottak megszüntetni. Én nem osztom az ön megállapodásait, hiszen ezek a tagállami megállapodások ezek nem feltétlen lesznek kötelező érvényűek. És nem lesznek képesek hatékonyan fellépni az áringadozásokkal szemben. Ugyanis az energia árak bizonyos Euró- az egyes Európai Uniós régiókban különbözőképpen alakulnak, Úgyhogy egy nagyon fontos kérdés, hogy 2014-ig a, a hálózati jogszabály és a keret jogszabály elfogadásra kerül-e. Egy másik kérdés, hogy a regionális kezdeményezések hogyan lesznek koordinálva, és a szükséges infrastruktúra hogyan lesz létrehozva. Ezek is fontos kérdések, akár csak az árszabályozó tagállami hatóságoknak eh, a működése. Tekintettel arra, hogy jelenleg az árszabályozó hatóságok pozitív szerepet játszanak. Thank you very much, uh, Madam Chairman, and uh, thank you also. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Potosnyik úrnak is köszönet az előadásáért, de meg kell mondanom, hogy elég akadémikusnak és elméletinek találtam, és arra szeretnék rákérdezni, hogy Németországra nézve például a gyakorlati megfontolás ez mit jelent, azért mert Németországban, például a nukleáris erőművet színalapúval kívánják be kiváltani, tehát mi is bezárjuk a atomerőművünket, és ugyanakkor a színerőművünket is, és nagyon korlátozott az elképzelésem arról, hogy hogyan lehetne akkor a helyzetet megoldani. Tehát Potosnyik úr, a számadatok nagyon megleptek, és nem tudom, hogy az előadásának bizonyos példányait rendelkezésre tudja bocsátani, mert szeretném elvinni, de szeretném megérteni azt is, mert úgy tűnik, hogy azt mondta, hogy 300 milliárd euróra van szükség a vezetékekre és az elosztásra, és ennek 80 százaléka ahhoz a kérdéshez kötődik, hogy az megújuló energiaforrásokkal hogyan foglalkozunk. Ez egy hatalmas pénzösszeg. Második. Itt a bizonyos kapacitás fizetések is arra irányulnak, hogy megfelelően tudjunk foglalkozni a megújuló energiákkal. Úgy gondolom nagyon fontos elismerni, hogy ezek a kapacitás kifizetések csak a hatékonyság hiányát jelzik, amikor is a foszilis energiát működtetjük, hogy megfelelően ki tudjuk, meg tudjuk támogatni a megújuló energiát, és ma a fotovoltaik energiával foglalkoztam reggeli keretében, és ez nagyon meglepő eredményeket villantott fel előttem, tehát amikor a megújuló energia költségeit nézik, akkor csak a nyers költségeket nézik, de ugyanakkor vannak még jelentős költségek, amelyek azzal járnak, hogy a kapacitás kifizetésekről is gondoskodni lehessen, illetve a vezetékek megfelelő átalakításával is foglalkozni lehessen a megújuló energiaforrások alkalmazása, tehát nagyon sokba kerül ezen járulékos költségek miatt. Meglepett az is, hogy sok belső változóval működő rendszert alakítanak ki. Korábban matematikusként működtem, és hát így rájöttem, hogy ez egy nagyon összetett és kaotikus rendszer, a kaotikus rendszerek egyik fő jellemző vonása az, hogy a kimenetel az eredeti feltételek nagyon csekély mértékű változásától függ, én ezt így el tudom mondani, és ezért nagyon nehéz előre meghatározni, hogy hogyan fognak ezek a feltételek, körülmények viselkedni, és a rendszernek kimenetele, melyet létrehoznak, egészen más lesz az eredmény, mint amit vár. Csak úgy, mint az LTS a mi várakozásunktól eltérő eredményt mutatott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Helmer képviselőt arra szeretném emlékeztetni, hogy az ITRE tagjai számára elküldtünk tegnap e-mailben ezt a jelentést. Tehát meg fogja ő is kapni, mert ezt tegnap kiküldtük az összes és kollégának. Klaszka Bobiszka képviselő következik. Dziękuję bardzo. Mam dwie uwagi. Pan Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne. Elmondta, hogy döntő fontosságú lenne a, olyan hálózatoknak a létrehozása, ami képesek a megújuló energia fogadására. Azt szeretném elmondani, hogy a parlamenti kollégák nem igazán értik ezt, amikor a regionális szakbizottságban foglalkoztunk ezzel a jelentéssel a regionális fejlesztési alapnak a fenntartható energiaforrások hasznosítására vonatkozó felhasználásával és a gázellátási infrastruktúrával. Akkor fontosnak láttuk, hogy más szempontokat is figyelembe vegyük. Tehát, hogy a finanszírozásnál más forrásokat is igénybe tudjunk venni nevezetesen pontosan a regionális fejlesztési alap eh, pénzforrásait. Egy rövid kérdés. Vita folyik a kapacitáspiacoknak a megnyitásával kapcsolatban. Eddig az Európai Bizottság ezt ellenezte. A Making the Internal Energy Market Work című dokumentumban az áll, hogy a kapacitás piaci mechanizmusok eh, az árjelzőket működésképtelenné tennék az Európai Unióban. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az Európai Bizottság milyen eszközöket javasol, például a csúcsidei fogyasztások tekintetében, és köszönöm szépen. Van Mr. Ajprega. Van úr. Just, uh, thank you very much for the information. Köszönöm az információt, és itt nagyon kis csekély kérdésem van. Itt van tehát az energia elegy az egyes országokban, tehát így megvan az általános alapvetés is ezzel kapcsolatban. Hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy a hálózathoz a megülő energiák nem szabályzott hozzárulása révén ne legyen áldozat. Tehát például Hollandiában a gáz, ami a legkevésbé szennyező, ezeket állítják le, zárják le, és ehelyett belépnek a szín alapú erőművek. Megkérdezem akkor, hogy nem kellene gondolkodnunk az ilyen típusú hatásokról, amelyek jelentkeznek a folyamat menetében, mert egyszerűbbnek tűnik a gáz berendezések leállítása, mint a szín alapú széntüzelésű erőművek. Tehát megközelítésünk semleges-e, vagy van-e valami a hátterében, hogy tulajdonképpen megduplázzuk a, a hatást a szennyező anyagkibocsátás és a beruházás tekintetében is legyen valami jó hatás. Köszönöm szépen, akkor lezárjuk a felszólalókat, és most a válaszadásra megadom a szót ismét Potocsnik úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a érdekes hozzászólásokat, megpróbálok mindenre reagálni. Elnézést kérek, hogyha valamelyiket kihagynám, megpróbáltam lejegyezni őket. Világosá szeretném tenni azt is, hogy mint ahogyan önök is tudják, a különböző tagállamokban nagyon különböző a helyzet a részletek tekintetében, főként a kapacitáspiacokkal kapcsolatban. Nos, hát néha saját véleményemet fogom elmondani, sőt, általában megpróbálok ehhez ragaszkodni, de azt is el fogom mondani, hogy mi az, amit a, a, a mi az, ami inkább az európai hozzáállás a, a piacfelügyelők részéről. Nos, hát ennek, tovább, ennek a területnek továbbra is prioritásnak kell lennie, legalább két oknál fogva, legalábbis ebből a szempontból. Egyrészt, mert ez a leghatékonyabb ö, hozzá állás a kereseti oldal szempontjából, és másodszorban pedig azért, mert ez a legjobb ki alapot képezi bármiféle ö, probléma felmerülésekor. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, nem csak a szabályok megalkotása területén, hanem ezeknek a szabályoknak a betartatása területén is. 2014-re az összes szabály készen áll, lesz, készen áll majd, és azt hiszem, hogy addigra már a megvalósítás terén is remélem, hogy jól fogunk állni. Valóban a kereset nagyon fontos, erre az egyik felszólaló is utalt. Valóban. Akkor, amikor a megbízhatóságot vizsgáljuk, akkor a legfontosabb a keresleti oldal megvizsgálása, ez egyébként a legolcsóbb megoldás is. Megújuló energiaforrások alkalmazása, most főleg a napenergiára, illetve a szélenergiára gondolok, de természetesen ezzel kapcsolatban nagyon sok a vita, és az biztos, hogy egészen más ennek az energia for ezeknek az energiaforrásoknak a jellege, mint amihez hozzá vagyunk szokva hagyományosan. Mindenesetre a részvételük ezeknek a formáknak is nagyon fontos az energia mixben. Ami pedig a költségeket illeti, valóban a legjobb árakat kellene garantálnunk a fogyasztók számára, és a fő célnek az, a fő cél az kell, hogy legyen, hogy minél alacsonyabb áron tudjuk az ellátást garantálni. Itt most nem csak az energia áráról van szó, hanem az összes más kiegészítő költségről is. Most egy jól működő, integrált energiarendszer biztos, hogy olcsóbb is lesz, és ennek az összefoglalását úgy kell majd megtennünk az összehasonlíthatóságát, hogy az összes költséget figyelembe vesszük. Prodi úr, remélem, hogy le tudom önt nyugtatni, létezik európai dimenzió ebben a, ezen a területen, a hálózatok fejlesztése kérdésében. A harmadik csomag, tehát néhány évvel ezelőtt kezdődött munka, arra vonatkozik, hogy a hálózatokat európai szinten kell ö, fejleszteni. Például az olasz ö, hálózat az egyik referencia pontja a hálózat fejlesztésének az összes tagállamra nézve. Ez szerintem nagyon fontos innovációs pont, vagy innovatív pont a tervezés szempontjából, és ami pedig az infrastruktúrás beruházásokat illeti. Nos, hát ezzel kapcsolatban ne, nem sokára egy csomagot fogunk elfogadni, és ott majd hangsúlyozni fogjuk a közös érdekű célokat, projekteket, amely több mint egy országra vonatkozik. Tehát ez egyfajta regionális megközelítést jelentene, de még jobb esetben egy teljes Európai Uniós kitekintésű projektet. Remélem, hogy ezzel meg lehet nyugtatni a kedélyeket. azt hiszem, hogy néhány alapvető üzenetnek világosan ki kell derülnie a véleményből. Le kell építeni az akadályokat, annak érdekében, hogy jól működjenek az energiapiacok, nagyon sok oknál fogva, nem csak a biztonság vagy az ellátás garantálása érdekében. Mi ügynökségként nem rendelkezünk azokkal a hatáskörökkel, hogy közvetlenül be tudjunk avatkozni a piac működésébe, Részt veszünk a szabályok kidolgozásában, monitorozzuk a piacot, és talán az egyik legfontosabb hozzájárulásunk legalábbis a jelenlegi helyzetben a különböző véleményekben megfogalmazott álláspontunk, valamint a monitorozó tevékenység, amelyet legutoljára októ, novemberben mutattunk be, és abban megmondtuk, hogy hol látunk akadályokat, az energiapiacon. Az idei monitor reportunkban, jelentésünkben kimondottan az energiapiacok integrálása előtt magasodó akadályok lebontására fogunk fókuszálni. Természetesen vannak más intézmények is, amelyeknek európai szinten nagyobb hatásköre van ezeknek a kérdéseknek a rendezésére, és remélem, hogy ezt a hatáskört fel is fogják használni. Hatalmas erőfeszítéseket fektettünk ebbe a területbe, amióta két évvel ezelőtt megalkottak bennünket, de már korábban is illetve hogy már az előtt is fontos ezeket az erőfeszítéseket alkalmazni, hogy az adott jogszabály megszülessen. Amikor pedig az energiaszektor tőke vonzását illeti, hát nem vagyok egy befektetési bankár, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy mi egyfajta politikai és jogi hátteret kell, hogy biztosítsunk, amely nem egy állandóan változó háttér, mert nem szeretik a befektetők a kockázatokat, illetve a gyorsan változó helyzeteket. Tehát nekünk a magunk részéről jogalkotóként, szabályozóként az kell, hogy legyen a fő célunk, hogy a belső piac megvalósuljon ezen a területen, ezzel lehetne a legjobban garantálni ugyanis a stabil jogszabályi hátteret. Igen, vannak különböző támogatási rendszerek a különböző piacokon, különböző szabályok is életben vannak a különböző piacokon, és az energia, illetve az elektromos árampiac integrációjának ára van. A konvergencia nem öncél, akkor, hogyha öm, ez nem éri meg. Hogy egy példával szolgáljak, nagyon sokat lehet tenni csak a szabályok javításával. 2010 és 2011 között Hollandia és Németország között a konvergencia, az árkonvergencia 12%-ról 87%-ra növekedett. Ez egy olyan adat, amelyet a piacmonitorozó jelentésünkben meg is találhatnak. És mindez csak az, annak volt köszönhető, hogy a jogszabályi hátteret javítottuk, a szabályokat egyszerűbbé tettük, és ezzel sokkal hatékonyabb lett az árkonvergencia is. 2014-re várjuk tehát ennek a hálózatnak a kialakítását, ami pedig a megújuló energiaforrásokat illeti, hát itt valóban az összes vonatkozó költséget figyelembe kell venni. 300 milliárd lenne a befektetés a hálózatokba. És ez részben tartalmazza a megújuló energiaforrások beépítését is a rendszerbe. Ez nagyon nagy kihívás egyébként, ugyanis paradigmaváltás előtt állunk. A jövőben valószínűleg nem úgy fognak kinézni az energiaellátó rendszerek, mint, ahogy, mint amihez hozzá voltunk szokva a múltban. És végül, remélem nem feledkeztem meg semmiről, minden esetre azok az adatok, amelyekről beszéltem, az elektromos áramra vonatkoznak, illetve a gáz szolgáltatásra is, és részben vonatkoznak a megújulókra, ugyanis valószínűleg a gázellátást fogja leginkább érinteni a megújuló energiaforrások piacra lépése. Már csak azért is, mert uh, itt nagyobb a verseny. És a jövőben valószínűleg a gáz olyan üzemanyag lesz, amelyet inkább a megújuló energiaforrások alternatívájaként vagy kisegítéseként fogunk alkalmazni. Ezért fontos a rugalmasság a szektorban. hiszen itt nagyobb rugalmasságra van szükség, mint az elektromos áram szektorban. Valószínűleg nincsenek azzal kapcsolatban várakozások, hogy az összes elvárást le fogja fedni ez a mostani befektetés. Valószínűleg egyfajta ösztönzést fog adni a további beruházásoknak. De az is világos, ahogyan azt már bemutattuk egy másik tanulmányomban, tanulmányunkban is, 8 év alatt 100 milliós összegről van szó, de az összes ilyen összeköttetést biztosító beruházás ebbe bele tartozik, de ez nem elegendő, magántőkére van szükség, és természetesen arra is szükség van, hogy hatékonyan valósuljanak meg ezek a beruházások, és ezért a tíz éves terv illetve a költséghatékonysági vizsgálatok folynak, hiszen itt egy közös érdekű projektről van szó az infrastruktúrális csomagon belül. Remélem, hogy minden felvetésre reagáltam. Sajnálom, hogyha véletlenül valamit, vagy valakit kihagytam, de a véleményt még nem ö, tettük fel a weboldalunkra, mert biztosítani szeretnénk a lehetőséget arra, hogy mindenki elgondolkozzon róla, és hogyha bárkinek még kérdései vannak, kérem forduljanak hozzánk bizalommal. Elnök, köszönöm szépen. Alberto Potocsniknak köszönjük szépen a munkáját, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy kiküldtük az ITRE szakbizottság tagjainak a vonatkozó kérdőívet is. Most pedig hol képviselő következik? Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony! A személygépkocsik az EU emisszió kb. 12%-áért felelősek, és itt ez a jelentés arról szól, hogy hogyan érjük el a célokat, amelyekben már megalapodtunk 2020-ra nézve. Itt ezeknek az emisszióknak a határ ideje is nagyon lényeges, nem csak azért, hogy az üvegházhatású gázokkal megfelelő időben kell foglalkozni, hanem gazdaságilag is fontos a vállalatok számára, hogy egy megfelelő pályán tudjanak mozogni és a helyzet nem igazán egyszerű a gazdasági válság miatt. Meg kell találnunk a CO2 kibocsátás csökkentésének módját, amely megfelel az egész gépkocsi eh, gyártóipar számára. Két iránymutatást javaslok. Első, hogy a CO2 co kibocsátás megfelelően rugalmasan és megfelelő biztonsággal legyen végrehajtható a gépjárműiparban. 123 módosító van, ami 5 vagy 6 témaköré összpontos sorolható, és itt először is a 2020-as célkitűzéssel kapcsolatban itt a 2025-ig 60 g, illetve 65 g, vagy 35 g-os mennyiségeket határoznak meg, tehát itt 2025-ig a célt megfelelő fokozatossággal kell elérni, és az iparnak már bizonyos jelzései vannak. Az Egyesült Államok már meghatározta a célját 2025-re, tehát az európai iparnak is már gondolkodnia kell 2025-ről, de rugalmasan szeretnénk ezt a célt meghatározni. Például felülvizsgálatot nem zárunk ki, hogyha gazdaságilag és technológiailag a fejlődést ezt szükségesé teszi. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az új tesztciklust várjuk meg. Ezzel nem értek én egyet, mert a jelen, mert a e, gép kocsigyártó iparban már jó elképzeléssel rendelkeznek arra, hogy az új eljárás hogy is néz majd ki. Ha túl sok bizonytalanságot hagyunk, különösen a 2010 négyes dátum fontos új mandátumra kerül sor, tehát hogyha az új tesztelési ciklust megvárjuk, még a 2025-öt nem is említve, akkor semmilyen jelzést nem adunk arra nézve, hogy merre kellene haladni előre. A tesztciklussal kapcsolatban két típusú módosító van. Vannak olyanok, akik azt mondják, várjunk 2021-ig. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy már 2016-ban tegyünk lépést. Azt gondolom, hogy bulcs lenne, hogyha a bizottsághoz tartanánk munkat e tekintetben, tehát 2014-ben nézzük meg a helyzetet, aztán egy-két évre szükség van a végrehajtásra, illetve az átérésre a jelen hatályos rendeletből, tehát hogyha 2017-et mondanak, akkor vegyük ezt biztosra, és ragaszkodjunk 2017-ig. A szuperhitelek kérdése. Nagyon sok módosító van, van, aki törlőni szeretné, van, aki bővíteni. Vannak módosítók, beleértve az enyémet is, ahol rugalmas mandátumra törekszünk. Ami világos itt az, hogy a nagy változásokat szeretnénk, a nagy csökkentéseket szeretnénk elérni, és szükség van egy lépésbeni változtatásra. Tehát itt a CO2 kibocsátást csökkentését megfigyelhettük már a széntüzelésű előművek esetében is, tehát a belső égésű motorok tekintetében is bizonyos technológiai váltásra van szükség. Ugyanakkor a probléma az, hogyha a szuperhitelek korlátlan formában kerülnek felhasználásra, akkor ez jelentősen csökkenti a 95 g csökkentést, és például a német néppárti kollégáktól származó javaslatok 14 grammal csökkentenék a <clears throat> kitűzött cél, tehát akkor a 95-ös, 95 grammos célból 104 gram alakul, és itt nem szeretnénk túlságosan megváltoztatni a célt, hanem azzal foglalkozunk ehelyett, hogy hogyan érjünk el a célunkhoz. A banki szuperhitelek kérdése is a kívánatos cél ellen szól. Nem azt mondom, hogy nincs szükség ilyen hitelre, de az iparok csak 2020 után fogják ezt felhasználni, akkor nem igazán fog ez segíteni az alternatív energia felhasználás tekintetében. Vannak, akik azt mondják, hogy rugalmas mandátum alapján legyen egy egészen más energia alapú felhasználás. Az Egyesült Államokban például ez alakult ki, és itt küszöböt kell meghatározni, én két grammot mondok, a szocialisták négyet, azt hiszem, hogyha ennél többet tesznek a gyártók, akkor kompenzációt kaphatnak, hogyha azon nem akarják ezt a technológiaváltást most meglépni, hanem új típusú technológiára nem törekszenek, akkor többet kell tenniük a belső motorok tökéletesítése érdekében, amelyet most használnak, tehát itt nem szabad a cél teljes mértékben alá ásni, ami a szuperhitelek körének szélesítését érinti. Egy másik módosító csoport a kis volumenű derogáció, Mr. Tipino és Mrs. Ford a fordasszonytól származik a küszöb csökkentése kérdése. Ez egyáltalán nem ássa alá lényegesen a célt, nem kell aggódnunk emiatt, és segít az ipar képviselőinek. Itt van még a, a kis ö, piacirésre vonatkozó derogáció, tehát a felhasználási paraméterek vannak itt, ö, az ECO innováció tekintetében előadott módosítók. Itt a komitológia kérdése is szóba került. Szeretném tehát hallani a bizottságtól, hogy ők mit gondolnak erről. Ami pedig a gazdasági tehát, hogy mit használnak alapul, tehát a gépkocsi felhasználási formáját, vagy pedig a lábnyomát idézőben. Tehát azt gondolom, hogy 2020 után foglalkozzunk a nyomával, az ekolábnyomával, lábnyomával, ahogy a bizottság is javasolja ezt. Tehát én nyitva állok a vita előtt, már folytattam egy jó megbeszélést az árnyék vélemény az árnyék előadókat, tehát szeretném a kollégákkal tovább folytatni a munkát, hogy valóban hát megelégítő, kielégítő megoldásra jussunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Brezina képviselő ki, három percre. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl v první řadě... Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az elődországnak azért, hogy ilyen erőfeszítést tett, azért, hogy velünk az árnyék jelentéstevőkkel kommunikáljon. Én hajlok arra, hogy egyetértsek a, az egész cél meghatározását tekintve, tehát az egész célt 2020-szal kapcsolatban. Én ugyanazt a véleményt vallom, mint ő, az új tesztelési ciklusra vonatkozóan is, és annak időzítésére vonatkozóan és persze az új technológiára meghatározott ö, időpontot is, mint 2020-at, tehát hogy az új technológiai lépés addig következzen be, és aztán meg tudjuk határozni, hogy milyen CO2 lábnyomot hagy maga után az akkori technológia. A szuperhitek kérdése, én ezt úgy látom, mint egyfajta ösztönzőt az új technológiák kialakítására. Úgy tűnik, hogy a raportőr asszony és mások is egy jó kézagot látnak itt, tehát el lehet menekülni az alacsony dioxid kibocsátású motorok kialakítása elől, tehát nem látom technológiailag igazán megvalósíthatónak a másik opciót, az főleg a villanyautókat helyezi első helyre a standardokat tekintve, és büntetés azoknak az gyártóknak a számára, akik nem állítanak elő elég gépkocsit, amelyek a, 20, a 35 grammos standard alatt vannak. Nem tudom, hogy ezek a piacra elég érettek-e, vagy jó árat tudnak-e, jó ár opciót tudnak-e kínálni a felhasználónak. Van egy másik dolog, amivel nem értek egyet, ez pedig az általános kérdés, a hosszú távú célok kitűzése 2020 utánra vonatkozóan, mert én azt mondanám, hogy ha itt a célok körül forgunk állandóan, akkor instabilitást idézünk elő a piacon, és még a jelentéstevő asszony is egyetért azzal, hogy az európai gépkocsi gyártók ipara nem elég jó állapotban van most ahhoz, hogy kibírja a radikális változásokat, célokat, amelyek 2020 utára esedékesek, és azokat nem tudja megfelelően most felvenni. Tehát jól lehet, vannak olyan gépkocsi gyártók, amelyek csak Európán kívül versenyképesek, tehát ébredjünk fel, és érezzük át, hogy mi a feladat, és milyen lehetőségek vannak az európai gépkocsi gyártók előtt, amikor a dokumentumokat állítjuk össze. Azt gondolom, hogy ezek a fő területek, ahol a módosítók, melyeket benyújtottuk, vonatkoznak, és várom a további együttműködést. Köszönöm. Régen. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Um, uh, Van Bremt asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani először is a jó jelentésért a előadónak, és különösen azokért az előfeszítésekért hogy próbáltak bevonni az eszmecserébe az árnyék előadókat is. Nyilvánvalóan intenzíven fogunk még eszmét cserélni az elkövetkezendő hetekben, hogy a jövőben megfelelő eredményt érjünk el a célkitűzések területén. Kedves kollégák, ez egy olyasfajta jogalkotás, ahol nagyon nagy ideológiai ellentéteket alakítottunk egymással szemben valaki ugye a szektort védi, a másik e, a környezetet próbálja megvédelmi, és itt nagyon nagy a szakadék. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben ennek nem feltétlen kell így lennie, ugyanis a kiinduló pont nyilván a környezetvédelem, a, az éghajlatvédelem kell, hogy legyen, és arról kell gondoskodnunk, hogy az üzemanyagra kevesebbet kell az embereknek költeniük. Ez egy fogyasztóvédelmi kérdés, ezt a kettőt kell kombinálni, az ipar, a szektor, az autóipar, a jártóipar jövőbeli támogatásával. Úgyhogy mindenképpen itt a frakciókon és párthatárokon átívelően kell jó kiinduló pontokat kialakítanunk. Mindazonáltal a 2020-as célkitűzésekkel kapcsolatban meg kell állapítanunk, azok jók, betarthatók, és természetesen mindent ennek érdekében kell megtenni, és a jogszabályokat is ahhoz kell igazítanunk, hogy a célkitűzéseink ne gyengüljenek. Két fontos pontot kell, ezért szerintem intenzíven tárgyalunk az elkövetkezendő két hétben, amik már eddig is eh, a viták alapján nagyon nagy összeütközéshez vezettek, hogy mik a 2025 utáni célkitűzések, egyáltalán megfogalmazzuk-e azokat, én támogatnám, hogy megfogalmazunk ilyeneket, és nyilvánvalóan ezt a megfelelő rugalmassággal kell tenni, hiszen hogyha más piaci körülmények alakulnak ki, mint amit mi most látunk, esetleg gyorsabban haladunk előre, vagy sem, akkor ezt figyelembe kell venni, és nyilvánvalóan az új tesztciklusnak a bevezetésének a feltételével is számolni kell. És nyilvánvalóan az ipar, a szektor számára a tervezési biztonságot kell biztosítanunk ennek során. Zárásképpen pedig elmondanám, hogy mi a véleményem a szuperkreditekkel kapcsolatban, erről is vita volt, azzal kell, hogy kezdjük, hogy nézzünk egymás szemébe, és nézzük meg, hogy mik is pontosan a célkitűzéseink. Úgy gondolom, hogy be kell valanunk mindannyiunknak, hogy a jelenlegi szuperkreditrendszer nem hatékony, és arra használják fel gyakran, hogy a jogszabályalkotás alapját képező célkitűzéseket aláássák. Tehát amire szükségünk van, az egy olyan jó rendszer, a szuperkreditek esetében, amely elsősorban nem alkalmas arra, hogy a különböző különböző gyártók közötti versenyt az gyengítse, és gondoskodnia kell a rendszernek arról is, hogy elérjük a céljainkat. Úgyhogy elnök asszony, úgy gondolom, hogy nekem is megvan ezzel kapcsolatban a magam javaslata, amit beterjesztettem, erről tisztességes vitát akarok folytatni, de egy olyan rendszert kell létrehoznunk, a bizottság is megerősítette ezt, ami közel visz minket a célokhoz. Szeretném meghívni az előadót arra, hogy nyilvánvalóan a technikai szinten a bizottsággal együtt vizsgáljuk meg, hogy milyen a jelenlegi fennálló rendszer, és próbáljunk meg jó kompromisszumokat találni a jövőre. Ugyanis úgy gondolom, hogy a célkitűzésekben meg fogunk tudni állapodni, kellenek a szuperkreditek, ahhoz, hogy az innováció segítség, de nem szabad őket arra felhasználni, hogy a célkitűzéseink a széndiokszid kibocsátási célkitűzésénk elérését eh, gyengítse ez. Tozanovski kolléga. Děkuji, paní předsedkyně. Já mm, z časových důvodů nebudu opakovat eh, některé Köszönöm szépen, elnök asszony, az idő rövidsége miatt nem szeretnék ismétésekben bocsátkozni, kollégák már említettek több dolgot itt, melyet mondani szerettem volna. Szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni, mert erőfeszítéseket tett azért, hogy megtalálja a közös alapot itt a nagyon széles körben, széles skálán kifejezett vélemények között. És ez egy nagyon összetett kérdés, különösen az autógyártás autóipar területén tudatában kell lennünk annak, hogy bizonyos ö, dolgok a papíron nagyon szépen festenek, de hogyha a korszerűsítést szeretnénk felgyorsítani, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy ami a valóságban megtörténik, az ne a éppen ellenkezője legyen, és ne sodorjuk veszélybe az autógyártásunkat, mert ennek költsége nagyon hatalmas lehet. Egyetértünk azzal, hogy a 2020-ra kitűzött cél már meg van határozva olyan szinten, hogy nehéz eh, az autogyártó cégeknek ezt teljesíteni. Amivel nem értek egyet, az az, hogy, hogy 2025-re határozzunk meg egy célt. Ez 12 év múlva lesz ez az év, és egyetértek azzal a kollégával, aki azt mondta, hogy nagyon nehéz előre meghatározni, azokat a fejleményeket, melyek addig történnek majd a kutatás területén, mert például 12 év a kutatásban hosszú idő. És nagyon nagyra törő célt meghatározni 12 évre előre, azt nem hiszem, hogy nagyon indokolt észszerű lenne. Ezért azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy talán 2016-ra, 2017-re halasszuk el ezt a döntést, és akkor meglátjuk majd, hogy hol tartunk a technológia fejlődés tekintetében. Ami pedig a szuperhitelek kérdését illeti, az autogyártók szempontjából ösztönzők ezek, hogy új koncepciókkal, új gondolatokkal álljanak elő, és ezért azt javaslom, hogy a szuperhitelekhez ragaszkodjunk úgy, ahogy azok most is megvannak. Ne hozzunk ne idézzünk elő további bizonytalanságot. Egy nagyon érzékeny időszakban a nagyon érzékeny autóipar számára az autóipar hatalmas százalékát, fontos százalékát teszi ki a GDP-nknek, sok munkahelyet terem, tehát ne sodorjuk veszélybe. Köszönöm. Bene, grazie. Abbiamo terminato per la... Köszönöm szépen. Árnyékjelentéstevőkkel végeztünk. Krámer képviselő következik. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Fiona Holnak azért a munkáért, amit a vélemény kidolgozásában nyújtott. Ugyanakkor, ami a módosító indítványokat illeti, amelyeket ugye most már látunk, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy 2020-as célokhoz nem szabad hozzányúlnunk. Úgy gondolom, ez egy olyan kijelentés, amit én nagyon is észszerűnek tartok, és most már a 2020-as célok, utáni célokkal kell foglalkozni. Nyilvánvalóan a járműipar számára a termékek életciklusához hozzátartozik az, hogy tervezési biztonsággal kell rendelkezni, úgyhogy a 2020-ban majd piacra kerülő gépjárművek azok már most a tervezés fázisában vannak, nem szabad hozzányúlni a célokhoz. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni minden esetben, hogy a legambiciózusabb széndiokszid kibocsátási tervekkel rendelkezünk itt az Európai Unióban globális szinten. Ezt nem szabad felpuhítanunk, ez nyilvánvaló, de a különböző japán, koreai, dél-koreai, Egyesült Államok beli eh, jogszabályoknak a vizsgálatakor azt láthatjuk, hogy itt Európában van nekünk a legambiciózusabb kibocsátási eh, jogszabályalkotásunk, ami pedig nem segít az európai eh, járműiparnak, az pontosan ez csak sarokba szorítja ezt. Én már ezt az összehasonlítást sokszor megtettem, és nagyon fontos, hogy flotta átlagban, tehát a teljes termékpaletta átlagában előírt széndiokszid kibocsátási csökkentési célokat ne tegyük egyenlővé azzal, hogy az egyben sikert is jelent az ipar számára. Azok, akik a prémium osztályba tartozó nagyobb de adott esetben persze hatékony modelleket gyártanak, azok látjuk, hogy versenyképesek, de ugyanakkor nehézségek vannak, amikor a kibocsátási célokat el kell érnünk. Tehát nagyon fontos, nagyon fontos, hogy lássuk ezt a vékonyka határt a szankcionálás, a büntetés és az ösztönzés között. Ami pedig a 2020 utáni célokat illeti, nyilvánvalóan minden az, ami 2020 utáni időszakra vonatkozóan a jogszabályba beleírunk, azt nem szabad egy ilyen piaci kupeckedés keretében megvalósítanunk, hanem végig kell gondolnunk nem tudjuk, hogy milyen technológiák lesznek, például az új meghajtási technológiák lesznek majd a jövőben, így például a villanyautók, úgyhogy úgy gondolom most nincs még itt az ideje, hogy most egy teljesen légből kapott számra építve azt mondjuk, hogy 60 vagy 70 gram lesz majd a kibocsátás. Úgy gondolom ez később majd a teszteredmények alapján fogjuk tudni meghatározni. Langen, prego. Langen képviselő. Köszönöm szépen. 2008-ban előadó voltam, és akkor a tanács ellenállásával szemben a német és a francia kormány ellenállásával szemben keresztül vittem a hosszú távú célt, akkor támogatott a Környezetvédelmi Szakbizottság illetékese, és ez egy ösztönző volt az európai járműipar számára annak érdekében, hogy valóban csökkentsék a széndiokszid kibocsátást. Szeretnék kifejezetten ellentmondani Fiona Holnak, ugyanis ő azt írja a jelentésben, az Egyesült Államokban most már a megfelezés célján dolgoznak a legkörnyezetbarátabb államban, Kaliforniában 2011-ben a nálunk megfogalmazott hosszú távú célnak a dupláját fogalmazták meg. Tehát itt most ne hozzunk olyan érveket, amik további nehézségekbe hozzák az európai ipart. Fiona asszony, Fiona Hall asszony, az árnyék előadói megbeszélés azzal lett megkoronázva, hogy nem hívtuk meg a megbeszélésre az európai járműipart, hanem Toyotát. Ez a javaslat érkezett. Tehát tényleg az a kérdés, hogy mi ipari szakbizottságként valóban megfelelő helyen a megfelelő előadót alkalmazzuk-e. Ami pedig a érdemi dolgokat illeti, 2008-ban ugyanarról vitatkoztunk, amit amit amiről most is vitatkozunk, már akkor sem volt a többség megnyerésére ez képes javaslat. Azt kell mondjam, hogy az ön jelentését nagyon is át kell dolgozni. Van Brent asszony is akkor a másik oldalon állt, és ő sem tartozott a győztesek köré. Ami a tesztciklusokat illeti, egységes nemzetközi tesztciklusokra van szükség, a, a technológiaorientált dolgokat el kell ismerni, stabilitást kell biztosítanunk a járműipar számára, különösen a szuperkreditek rendszerében, a ökológiai célú innováció eh, eh, esetében és az elvándorlás megakadályozása tekintetében. Tehát a ténylegesen sikeres javaslat, amit annak idején elfogadtunk, eh, azt nem szabad átdolgoznunk most egy Greenpeace-nek, a Greenpeace IOZ-nek megfelelő dokumentummá. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés tervezet alkalmatlan a céljainkra, a bizottsági javaslat sokkal inkább segíti a hosszú távú céloknak a stabil elérését. Köszönöm szépen. Peter Garcia szó. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az új személygépkocsik CO2 kibocsátásának csökkentését illetően a kitűzött célok létfontosságúak. Ugyanakkor az a cél, melyet 2020-ra nézve meghatároztunk, ez az ipar felé azt a jelzést adja, hogy olyan gépkocsikat kell előállítani, amelyek kevesebb széndiokszidot bocsátanak ki. Hogyha 2025 előtt határozok meg a célt, azt hiszem tanácsosabb lenne megvárni az új tesztciklust amelynek alapját egy a világra kiterjedő könnyű gépjármű előállítási technológiát képezi. Tehát azt gondolom, hogy akkor jobb dönteni dolgokról, amikor már tudjuk pontosan, hogy mit is csinálunk, mert másképpen állandóan olyan helyzetben kerülünk, hogy zűrzavar alakul ki, bizonytalanság jellemzi a helyzetet, és az, az ipar a beruházás számára létfontosságú bizalmát is megrengetheti. A könnyű haszon járművek tekintetében a CO2 kibocsátás csökkentés területén jó lenne, hogyha a bizottság feltárná a lehetőségét annak, hogy a jelenlegi megközelítést egy másik nem válthatja fel. Tehát ezt a megközelítést egy egész életciklusra kiterjedő megközelítéssel hogyan lehetne kiváltani, ez az minden szakaszban, tehát a jármű életének minden szakaszában figyelembe venni a CO2 kibocsátás mértékét, tehát a gyártástól a használaton át egészen a jármű újrafelhasználása érdekében történő szétbontása idején. Jelen pillanatban a gépkocsik kilométerenként kevesebb, mint 50 g kibocsátás esetén 2015 végén szuperhitelt kapnak, és ez lényegében gramban 1,5-re csökkenti a kibocsátást, azután 2020-2023-ra azt javasolja a bizottság, hogy a 35 g-nál kilométerenként kevesebbet kibocsátók minden egyes jármű esetében 1,3 támogatásban részesüljenek. Tehát én ugyanakkor látom, hogy van itt egy rés 2015-2020 között, és én a maximális számot is kiküszöbölném, amely a szuperhitel esetében hát figyelembe vehető, mert ez nagyon fontos a technológia alakítása és az emisszió csökkentése területén. Ez a korlátozás azt gondolom a gyártókra nézve egyáltalán nem segít a környezetvédelem területén. Köszönöm szépen. Cserk úr. Generál... Köszönöm szépen. Tehát általános értelemben az az érzésem, hogy a bizonytsági javaslatokat támogatni kellene. A széndiokszid kibocsátás csökkentésével nagyon fontos célt szolgálunk, főként, hogyha az üzemanyag felhasználást akarjuk csökkenteni. Ez nagyon fontos aspektusának az egész kérdéskörnek. Tehát amikor kommentárokat várnak tőlem, akkor azt tudom elmondani, hogy jelenleg csak a tömegre gondolunk, de fontos lenne azt is látni, hogy milyen a motornak a kapacitása, hányan ülnek az autóban, és így tovább. És ezt ugye el, kellene mindig osztani azzal, hogy hányan is használják az adott gépjárművet. Ezek mind fontos gondolatok, és ezeket a kritériumokat paraméterekké alakítani, öm, alakítva lehetne ki számolni, hogy a meg, tehát hogy pontosan hol is állnak a megtérülések. Az sem mindegy, hogy ez az adott gépjármű éppen garázsban áll-e vagy sem. Ezek mind olyan fontos gondos, gondolatok, amelyeket be kellene építeni, az alternatív paramétereket. Aztán a kisjártók, akik csak kis szériában gyártanak gépjárműveket, őket is figyelembe kellene venni. Nagyon gyakran a gazdag emberek nagy ö, autókat vásárolnak maguknak, ö, de ezek a fajta járművek hangosak, és környezetszennyezőek, ezt pedig lecsökkenteni rendkívül bonyolult. Ott vannak a részecskék, vagy a hangszennyezés, vagy zajszennyezés. Tehát nem csak a széndiokszid kibocsátásra kellene gondolni. Ezek mind fontosak tehát, és a gyártási fajta, gyártási módszereket is figyelembe kellene venni. Mennyi a hasznos időtartama, vagy élettartama egy-egy ilyen járműnek. Aztán ami a szuperkrediteket illeti, hát ez egy jó ötlet, ugyanis ez a versenyképességet segíti, és hozzájár majd, hozzájárul majd ahhoz is, hogy innovatívabb technikákat próbáljunk ö, alkalmazni. És az utolsó gondolatom arra vonatkozik, hogy hogyan is lehet a széndiokszid kibocsátást ö, számosítani, kalkulálni, és ezt 2020 horizontjában kell meggondolnunk, mert ugye addigra vannak bizonyos széndiokszid kibocsátási célkitűzéseink. Valószínűleg 2020-ra legalább 80 kilóval átlagban könnyebbek lesznek az autók, de a haszongépjárművek is könnyebbé válnak. A fémiparban is minden bizonyal lesznek változások ebből a szempontból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvalóan mindennyien az üzemanyag fogyasztás és a kibocsátás csökkentését szeretnénk. Ehhez egy átfogó menetrende van szükségünk, amely a 2020 utáni célokat is meghatározza. fontos lenne most az, hogy a bizottságtól hatástanulmányt kapjunk erre. Két kérdésem lenne a bizottsághoz. Egyrészt az, hogy a hatástanulmányuk figyelembe veszi a gazdasági válságot és a technológiai változásokat is, tehát hogy ezek befolyásolják-e a hatástanulmányt, valamint, hogy mi a helyzet a szuperkreditekkel, a iparnak adott kedvezményekkel, ugyanis ezeknek nagyon szigorúak az előírásai, és egyesek ezt nagyon jó rendszernek tartják, mások ugyanakkor nem. Az innovációt és a helyreállítást, a járműpark megújulását kellene, hogy szolgálja ez a rendszer. Ugyanakkor a válság miatt az emberek kevesebb új gépjárművet vásárolnak, a régi autókkal közlekednek tovább, ami tovább szennyezik a környezetet. Tehát a kedvezmény, az ösztönzés mindenképpen megoldás jelenthet erre kollega. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Uh... Köszönöm szépen. A néppáti kollégákkal együtt uh, néhány módosítást terjesztettünk be. A fő célunk az az, hogy a bizottsági javaslatot finomítsuk, és szeretném ezeket uh, a módosításokat támogatni. A rendelet elfogadásával együtt meg kell őriznünk az autóipar versenyképességét is, ugyanis rendkívül nehéz a gazdasági környezet most Európában az autógyártók számára. Ugyanis 8,7%-kal csökkent a kereslet, és ezzel ez az 1990-es évek óta történelmi mélyponton van a kereslet az elmúlt öt évben is, az öt évhez képest a legrosszabb szintet regisztráltuk idén. Az Európai Bizottság célkitűzései rendkívül ambiciózusak, és ez még inkább igaz, hogyha figyelembe veszük a jelenlegi gazdasági környezetet. Fontos az, hogy továbbra is megfizethetőek maradjanak az autók, úgyhogy nem szabad, hogy ezt a rendeletet most külön izoláltan kezeljük. Úgyhogy én azt javaslom, hogy a 2020-ra vonatkozó célkitűzéseken ne változtassunk, és szerintem nem kell indikatív célokat meghatározni 2020 utáni időszakra vonatkozólag. A módosításaink értelmében vissza kellene tert, térni ehhez a rendszerhez 2017 után legkorábban. Valóban az iparágnak tervezése van szüksége, biztonságra van szüksége, és 2020 után valóban csökkenteni kell a, az üzemanyag felhasználást. De minden esetre, hogyha 2020 utáni célokat kívánunk most meghatározni, az nagyobb bizonytalanságot okoz, az én véleményem szerint, mert ezek csak politikai természetű célok lehetnének jó, kiszámítható, fenntartható ö, jogszabályi környezetre van szükség, hogy eredményeket érjünk el. Köszönöm. Remek úr. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok árnyék jelentéstevő, és az egész frakcióm nevében sem szólok, de egyet értek, biztos vagyok afelől, hogy később majd sikerül megegyezésre jutni, de azt hiszem, hogy itt a frakciónak egy nem jelentéktelen része arra int, hogy legyünk óvatosak, mert a társadalom demokratizálásával kapcsolatban is fontos a gépjármű, gépjármű gyártás, mert ez a mobilitást fokozza, és a szabadidő eltöltésében is fontos, tehát a társadalom igen nagy része számára más fontos kapcsolódási pontokat is jelent a gépkocsi. Itt munkahelyekhez is kötődik, nagyon fontos a beszállítók kérdése, ahol nagyon sok munkahely elveszett az elmúlt néhány évben, tehát akkor ezt a problémát azt javaslom, hogy ne súlyosbítsuk, az autogyártóknak nagyon nehéz a megélhetés, különösen a beszállítók számára a cseh köztársaságban például, ahol az átlagos életkora a gépkocsiknak 14 évnél is magasabb, tehát keletre tőlünk még rosszabb a helyzet. Ahogy már említettem, az embereknek nincs pénzük arra, hogy új gépkocsikat vásároljanak, és az új gépkocsik egyre drágábbak az új technológiai fejlesztések miatt. Ha tehát betiltanánk a régi gépkocsik használatát, ez nem lenne demokratikus, aláásná, korlátozná a helyzetet, azoknak az embereknek a helyzetét, akik a legérzékenyebbek erre a kérdésre a társadalomban és mondják meg nekem azt, hogy ki engedheti meg magának, hogy egy teljesen alumíniumból készült autót vásároljon. Vannak olyan különleges gépkocsik, amelyek 100 vagy 150 ezer euróba is kerülnek, tehát biztos vagyok afelől, hogy azok számára, akik ezeket meg tudják venni, a gazdasági válság nem fontos, de én Tusorovszki és Gerek úrra szeretnék egyetérteni a szuperhitelek kérdésében. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm, most a bizottságnak adom meg a szót, hogyha felkíván egyáltalán szólalni. Prego. Thank you very much for this Köszönöm szépen az észrevételeket. Itt a jelentés vélemény tervezetével már foglalkoztunk, úgyhogy a módosítókra térnék rá. Itt a szuperhiteleket említette az jelentéstevő is potenciális módon gyengíthetik a 2020-as célokat, és ezért én nem igazán támogatom a túl nagy lelkű, nagy arányú szuperhitel rendszereket, mert ezek a 2020-as célok elérését késletetik. Vannak más módosítások is, amelyeket javasoltak, és itt a szuperhitelekre korlátozó javaslatokkal állunk szembe. Ezek korlátozott hatást vagy ösztönzést jelentenének, anélkül, hogy lejáratnánk a célokat. A tesztciklussal kapcsolatban a teszt eljárást vizsgálja felül a bizottság 2014-ben lesz EU jog része a WLP, tehát ez fontos a fogyasztók számára is, ez az új helyzet. Úgy gondolom, hogy nincs szükség az új teszt eljárások késlekeltetésére. 2017 ez megfelelő dátum a bizottság kötelezettséget vállalt javaslataiban annak biztosítása véget, hogy a jelenlegi tesztciklusról a VLP-re való áttérés nem igazán jelent majd nagy megszorítást a gyártók számára, és ez újra biztosítja a gyártók bizalmát. Szeretném a 2020-as felvizsgálatra is rátérni röviden, azért mert a teszt ciklus teljes mértékű végrehajtása köthető ehhez. A bizottság szeretné a tervezési biztonságot megtartani, és a 12 évre való előre tervezést 17 2019-ben kerül sor a jogszabály elfogadására, tehát itt még megfelelő idő áll rendelkezésre a gyártóknak az alkalmazkodáshoz, 2014-ben, ugyanakkor a felülvizsgálatra már sor kerül, végül is volt az ECO újításokkal vonatkozó kérdés. Az eljárások a, felvilág, a felülvizsgálat előtt nyitva állnak, az érdekelt felekkel most egyeztetünk, és várjuk azt, hogy kielégítő megoldást találjunk a kérdések. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Porter képviselő. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani, hogy valóban nagyon hasznos ezeket a megjegyzéseket meghallgatni, elgondolkodni, és van itt valós konszenzus, hogy a 2020-as célokat, hát ne bolygassuk, azt gondolom, hogy ez fontos alap az előre lépéshez. Biz bizonyosságra van szükség az iparnak, és én azt kérem csak, hogy a 2020-as célok szelleméhez eh, ugyanúgy kössük magunkat, mint a leírt szöveghez, tehát azt gondolom, hogy ez fontos néhány módosító összefüggésében. Szeretném külön megemlíteni a Tosinovski úr konstruktív megjegyzését a nagy vitáról a szuper hitelekkel, a rugalmas mandátummal kapcsolatban, és hogy mit is teszünk ezzel kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy ragaszkodjunk a bizottság javaslathoz. Én ezt majd át fogom gondolni, hogy vajon előre mutató út-e, hogyha nincs közeledés az egyes módosítók között, akkor talán a bizottság javaslatot veszük alapul a 2025-ös célról. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk a, abban, hogy fontos a bizonyosság. Én szeretnék most valamit jelezni konkrétan. Az iparnak erős ö, jelzés ö, kell, hogy a jövő évben a bizottság, ha előáll egy meredekebb célal, mint a mostani, ez ne érje váratlanul az ipar, tehát talán jobban meg kellene fogalmazni azt, amit szeretnénk, tehát a jövő évről beszélünk, és politikai irányítás szükséges, és persze hatásvizsgálat is kell, és az alapos, gondos elemzés, mely a bizottságtól jön szeretnék az árnyékoknak köszönetet mondani. Már volt az árnyékokkal egy összejövetelünk, ami sokat segített, technikai megbeszélést is folytattunk a rugalmas mandátum kérdéséről, és az ipart megkérdeztük eh, arról, hogy Kaliforniában ez hogy működik, mert ez fontos aspektusa a kérdésnek. Várom már azt, hogy a kollégák kollégákkal együtt működhessek, míg március 19-én lesz a szavazás elő, és az elnök ezt el erősíti. Köszönöm. A szavazást az ITRE-ban március 19-én fogjuk megtenni. És az utolsó napirendi pontunk ma délelőttre, az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó széndiokszid kibocsátási célérték elérésére alkalmaz, alkalmas módszerek. Piper kolléga nincs itt, úgyhogy Langen kolléga fogja bemutatni 5 percben az anyagot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Piper kolléga arra kért, hogy az előadását vállaljam át. Ezt szívesen megteszem, mert két évvel ezelőtt az Ipari Szakbizottságban előadója voltam ennek a témának, és a vonatkozó problémákat nagyon is ismerem, úgyhogy a bizottságnak a javaslata ennyiben, hogy tartsuk fel a 147 g-os célt 2020-ig, ugyanakkor vizsgáljuk meg a megvalósíthatóságát, ez helyes, hely, helyen való ez a cél. Piper előadó is támogatja ezt, és úgy gondolja, hogy bizonyos kivételektől eltekintve, amelyek az ő módosító indítványaiban szerepelnek is, a vonatkozó tesztciklusok, a kedvezményekkel kapcsolatos rendelkezések mindenképpen támogatandóak a bizottsági javaslatban, indítványban. Összességem 140 módosító indítvány érkezett, a legtöbb Van Bremt kolléga tollából, illetve a zöldektől származik, a módosítóindítványok sajnálatos módon az elmúlt évekhez hasonlóan azt mutatják, mint például ahol e, jelentés esetében is láthattuk, hogy nem igazán vannak e, többségi támogatásra számot tartó elképzelések itt a szakbizottságban. Így például kérik a 147 147 g-os célnak a 126-ra, illetve 110 g-ra való csökkentését, szigorítását, anélkül, hogy ennek érdemi indokolását adnák. Nem tudom belátni, hogy ilyen rövid időn belül a két évvel ezelőtt elhatározott célokat meg kell változtatnunk. Piper kolléga, ahogy látom az írásában, a módosító indítványokat nem támogatja tehát. Egy másik konkrét cél, a 85, illetve 100 grammos cél 2025-re való előírása ugyanakkor ez nem elérhető a könnyű haszongépjárműveknél, a, ugyis a kis és középvállalkozásoknak a munka eszközeihez tartoznak ezek a gépjárművek egész Európában, is, hogyha szigorúbbá tesszük a szabályokat ezekkel kapcsolatban, akkor ez nem csak a gyártóknak a problémája, hanem a gépjármű használóinak is a problémája, hiszen itt az igazságtalan további követ, követelmények miatt plusz költségekkel kell majd számolniuk, és ez véleményem, illetve Piperú véleménye szerint értelmetlen. Ezek a fantázia számok, ezek a légből kapott számok mindenféle alapot nélkülöznek, és gyakorlatilag a Greenpeace-nek a magatartására hajaznak. Egyenként kell majd megbeszélnünk a szocialisták és a zöldeknek a szuperkreditekkel kapcsolatos javaslatát. Ez fontos ösztönző a járműgyártók számára, nem szabad, hogy megszüntessük ezt a rendszert. Ehelyett a szocialista frakció azt kéri, illetve az ő árnyék előadója azt kéri, hogy kötelezően írjuk elő a szuperkrediteket, és aki képtelen 4%-os piaci részesedést elérni az alacsony széndiokszid kibocsátású gépjárművek gyártásának területén, azt meg is kell büntetni. Most mi azt mondjuk, hogy vagy ösztönözzük e, ezt a technológiát, vagy hogyha nem, hát arra már megvannak a szankciók, ugyanis hogyha a célértékeket nem érik el, akkor az nyilvánvalóan szankcionálva lesz, úgyhogy ez a javaslat az európai iparnak káros, nem felel meg a valóságnak, és különösen a KKV-kat e, károsítja. Aztán olyan javaslat is érkezett, hogy itt e, sebességkorlátozó eszközöket építsenek be a gépjárműbe. Úgy gondolom, hogy ez egy másik kérdés, ez nem tartozik ebbe a, ebbe a körbe. Én magam is elmondhatom, hogy kis áruszállítók esetében az ilyen plusz kötelezettségeknek az előírása lehetséges idő után, de ez nem a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos jogszabályalkotás asztalára tartozik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy összességében, és különösen ennek a ennek a dossziének az esetében nem szabad semmit sem elhamarkodottan csinálnunk, és tisztán az ide vonatkozó problémákkal kell foglalkoznunk. Remélem, hogy Piper úrral együttműködve egy világos álláspontot tudunk meg kialakítani. Grazie. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő következnek Van Brent eh, kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, mert nagyon sok érvet már. Úgy gondolom, hogy a személygépkocsik esetében már elmondtam, itt két, ugye, két ugye hasonló témáról van szó, itt amit már elmondtam a lényeges dolgokat a teszt e, ciklusokkal, a szuperkreditekkel és a 2020-2025-ös célokkal kapcsolatban. Ugyanakkor itt e, ebben a szakbizottságban is az amellett szólnék, hogy a két dossziét kezeljük együtt hogy amikor a személygépjárművekkel foglalkoztunk és azokról tárgyaltunk, e, akkor nem volt érdemi vitára lehetőség, talán itt van erre most az alkalom. Nem olyan rosszak a módosító indítványok. Úgy gondolom, hogy az előadó egész egyszerűen nem fordított kellő energiát arra, hogy ezeket részletekben kitárgyalja velünk, ami a célkitűzéseket illeti. Ezek nagyon sokat kell elérni, tehát a szuperkreditekkel kapcsolatban az én javaslatom az nyilván nem érinthetetlen, beszélhetünk róla, vannak más javaslatok is más politikai frakciók részéről. Itt is úgy gondolom, hogy az lenne célszerű, hogy nézzük meg, hogy ki lehet-e fejleszteni uh, itt a személygépjárműveknél és a könnyű haszongépjárműveknél egy párhuzamos rendszert. Mi nyilván az innovációt kívánjuk ösztönözni, de nem akarjuk a 2020-as célkitűzések elérését aláásni. Ez az, amit mi politikailag el akarunk érni. Úgy gondolom, hogy nem olyan súlyos dolog, hogyha eh, a fogyasztónak elmagyarázzuk, hogy mi nekünk igenis ambiciózus céljaink vannak. Ugyanakkor másik oldalon eh, beköveteljük az ipartól azt, hogy teljesítse a terveket mindenképpen műszaki szempontból vitatkozni kell ezekről a kérdésekről, a szuperkreditek megvalósításának lehetőségéről. A bizottsági javaslat ebben a tekintetben jó alap, egyikünk sem szakértője ennek, hogy ezt felülbírálja. Tehát úgy gondolom, hogy ezen az alapon kell a vitát elindítanunk. Másodszorban nagyon nagy nézetkülönbség, nagyon nagy különbség van a személygépkocsik és az a könnyű haszongépjárművek esetében azok között, hiszen 2000 20-as eh, célok a személygépjárművek esetében ambiciózusabbak, mint a haszongépjárművek esetében, és zárnám is a hozzászólásomat azzal, hogy ami a eh, haszongépjárműveknek a sebességkorlátozását illeti, úgy gondolom, hogy a sebességkorlátozásnak mindenképpen hatása van a széndiokszid kibocsátásra, ezért ezt ebben a dossziéban, ennek keretében kell kezelnünk. Kramer kolléga parancsolja. Köszönöm szépen. Az Alder részéről nincsen Piper úrral kapcsolatos módosító indítványunk, Piper úr jelentésével kapcsolatos módosító indítványunk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag fel tudjuk vállalni, és elfogadjuk, amit előterjesztett. Ennek nagyon jó okai is vannak, ugyanis a személygépjárművekkel ellentétben, vagy azok azoktól eltérően a 2020-as célok megvalósításával kapcsolatban erősebb a vita. Itt szeretnék arra emlékeztetni, hogy 147 grammot állapítottunk meg két évvel ezelőtt, valamivel több mint két évvel ezelőtt, és ez rendkívüli vitákhoz vezetett a három intézmény között egy eh, nagyon nehezen elérhető kompromisszum volt, eh, úgyhogy már csak ez is mutatja, hogy nem szabadna újra hozzányúlnunk ehhez, már csak azért is az ipar számára a, tesztciklu, a, a termékciklusok eh, esetében tervezési biztonságot ér, biztosítsunk, hiszen ez a haszongépjárművek esetében hosszabb, mint a személygépjárművek esetében, több mint 7 év. Amit Piper úr mondott, az egyetértek, a szuperkreditek a haszongépjárművek esetében ugyanolyan célszerűek lehetnének, mint a személygépjárművek esetében, de meg vagyok győződve arról, hogy talán a, a, a személygépjárművek esetében a szuperkedeknek a szigorúbb alkalmazása sokkal célszerűbb, mert ott az új meghajtási, többek között villanymeghajtási technológiáknak a piaca az sokkal hamarabb be fog köszönni, főleg a belvárosi, városon belüli részeken. Míg nyilvánvalóan meg kell várni, hogy például a akkumulátoroknak a töltőkapacitása is ezt majd lehetővé tegye. Tehát ott az célszerűbb. Az az érv, hogy most már 2025-re eh, célokat határozzunk meg, itt ugyanazok az érveink, mint a személygépjárművek esetében. Nekünk nagyon kevés a rendelkezésre álló adatunk, ami alapján célokat eh, eh, dolgozhatnánk ki. Itt nagyon sok különböző meghajtási technológia, belső égési motoroknál is különböző belső égési technológiák vannak még, nem látjuk ezeket, úgyhogy nem a megfelelő időpont ez arra, hogy már ma konkrét számokat nevezzünk, és összességében több időt kell hagynunk magunknak arra, hogy a hosszú, hosszú távú célokat kitűzzük, ami a tesztciklusokat illeti. Ugyanaz a helyzet, mint a személygépjárműveknél, természetesen a tesztciklus a jelenlegi formájában nem felel meg a gyakorlati követelményeknek, és ezért nem megfelelő. Fontos az, hogy eh, a széndiokszid kibocsátási értékeket, ezeknek a mérését standardizáljuk. Egy olyan teszt ciklus eh, eh, kell kialakítani, tehát a tesztciklus azelőtt meg kell határozni, mielőtt a széndiokszid kibocsátási célokat meghatározzuk. Ez a megfelelő sorrend, függetlenül attól, hogy most a, a tesztciklus a végén hogyan fog kinézni, a kérdés és a fontos az, hogy időt kell hagynunk magunknak arra, hogy először a tesztciklust létrehozzuk, és utána beszéljünk a kibocsátási célokról. Egyébként a véleményt azt összességében támogatni tudjuk, és mindannyiunkat arra ösztönzök, hogy támogassa ezt a javaslatot. Grazie, Kramer. Köszönöm szépen. Kozanovszki úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egyike vagyok azoknak, csak úgy, eh, mint eh, az ECS eh, annyit jelentéstevője, hogy támogassuk ezt a jelentést. Ez nagyon jó kiegyensúlyozott jelentés, ugyanakkor egyetértek a szuper kreditekkel kapcsolatban, hogy ezek az újítást kell motiválják, ugyanakkor ezeknek egy kicsit más színe van, mint hogyha a kis haszon járművekről beszélünk, azért mert a kis haszongépjárművek a kis és közepes vállalkozásokat szolgálják ki, és vannak bizonyos újítások, amelyek ezt a célt is szolgálják, tehát úgy gondolom, hogy a kibocsátási korlátok már hosszú vita után kerültek kialakításra, és nem látom okát annak, hogy megváltoztassuk ezeket. Találkoztam Piper úrral, támogatom a munkáját, támogatom a jelentést. Valóban nagyra értékelem az ő tevékenységet, mert mindannyian tudjuk, hogy a mi a következménye annak, amit mi itt meghatározunk, és itt beszélünk állandóan a KKV-król, de azt gondolom, hogy ez az egyik gyakorlati útja módja annak, hogy valóban hat javítsunk ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Köszönöm. Vidal Quadras, prego. Vidal Quadras úr, szó. Jó. Köszönöm szépen. Ez a mostani rendelet fontos lépésnek minősül a széndiokszid kibocsátás csökkentésének szempontjából az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan. A 2020-as célkitűzés 130, 147 grammot ír elő. Ez egy elérhető cél, és itt az ideje annak, hogy segítsük az ipart arra, hogy az elengedhetetlen változásokat megtegyék ugye 2020-as célokat nagyon sokáig tárgyaltuk, ezek nagyon ambiciózus célok, és mielőtt még új célokat dolgoznánk ki 2020 utáni időszakra vonatkozólag, várnunk kellene, az teszt időszakot vegyük figyelembe, nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a helyzet az új könnyű haszongépjárművekkel kapcsolatban. És végül szeretnék még csatlakozni ahhoz, amit korábban mondtam, mi szerint az Európai Bizottság vegye figyelembe az életciklus megközelítést, amelyet mi javasoltunk. Köszönöm szépen, Vidál Quadrasz úr, a bizottságé a szó. Nem tudom, hogy esetleg hozzá kíván-e szólni. Igen. Köszönöm szépen. A gépjárművekre vonatkozó ö, téma, amelyet az imént bemutattam, igaz erre a kérdéskörre is, itt a szuperkreditekre gondolok, és így tovább. Aztán ugye a ö, fehér könyvben is szerepel a sebességkorlátozás kérdése. Fel kell tehát deríteni ennek a lehetőségnek a beépítését, ugyanis igenis, és lehet külön, vagy összefüggés a sebességkorlátozás, illetve a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban. Lángen úr, a szó. Köszönöm szépen, Piper kolléga nevében természetesen szeretném kifejezésre juttatni, hogy nagyon is érdekelt eh, a kölcsönös kompromisszumokon alapuló szabályozás kidolgozásában, és abból indulunk ki, hogy ez a, a szükséges megbeszéléseket le is tudjuk bonyolítani a szavazás előtt. Ami azonban a célokat illeti, eh, a vita láttán eh, legalábbis szerintem nincsen ok arra, hogy 2025-re további célokat fogalmazzuk meg. Megvan már a bizottsági javaslat szerinti 71 grammos cél, Tadjuk ezt, hagyjuk ezt meg. És a 147 grammos cél is pontosan megfelel annak, amit az Egyesült Államok 2025-re a normál személygépkocsik számára határozott meg. Tehát a mi 2020-as haszongépjármű céljaink ugyanazok, amit a személygépjárművek számára az Egyesült Államok 2025-re írt elő. Tehát úgy gondolom, ne bolondítsuk itt egymást, ez egy nagyon ambiciózus cél. A kis és középvállalkozásokat szolgálják a kis haszongépjárművek. Ez egy kis és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos téma, nem járműipari téma. Köszönjük! Március 19-én fogunk szavazni az itrében és most lezárom az ülést, és 15 órakor folytatjuk a munkát. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!